Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük el a munkákat, és egyben felkérem mindazokat, akik még állnak, hogy legyenek szívesek leülni. Hagy használjuk ki azt a lehetőséget, hogy nincs itt az Európai Néppárt, ezáltal ö, s, még könnyebb lesz a többségnek a kialakítása. Megkapták a napirendi tervezetet, és javaslom, hogy tegyünk eleget a jelentés tevők kérésének, mégpedig a tekintetben, hogy hogyan is osztjuk el a témákat ma délután és a holnapi napon. A mai délutánon megvizsgáljuk először is az egyes ponttól kezdve, illetve helyesbítek, mondja az elnök, tehát az egyestől az ötösig jutnánk el, egytől az ötösig, utána pedig átunkról a 9-esre, 10-esre, 11-esre és a 12 per 12-12 és arra, a 12 a Goldmanis úrnak a felvetésére jönne ide, a Management Systemsről szól majd, kollégánk majd hamarosan megérkezik, holnap délelőtt pedig a napirendre a többi pont kerül, sort kerítünk a szavazásokra, mégpedig 10 óra 15 perctől, tehát negyed 11-től, ezen időpont előtt pedig eszme cserére kerül sor, megvizsgáljuk a többéves pénzügyi keretet, Reiner Bögönek a jelentéséről van szó, és szó esik majd a költségvetési rendelet módosításáról, Ingeborg Gresslinek az előterjesztésében, majd pedig Helga Trüppel beszél nekünk arról a pénzügyi közösségi segéről, pénzügyi támogatásról, amely a bulgáriai Kozludói atomerőműnek a leszerelési, leszerelésével kapcsolatos. Utána pedig következik majd a 13 hármas napi rendi pont, és egészen eljutunk a 18-asig a szavazásokkal. Átcsoportosításokkal ezúttal nem fogunk foglalkozni, nincs ilyen a napi renden. Ha nincsenek észrevételek ezzel kapcsolatos, akkor a napi rendet jóváhagynak, jóváhagyottnak tekintem. Ö, az elnöki közleményeket megtalálják a Kobu Newsban, következésképpen javaslom, hogy ezzel sokat ne idézzünk, mindössze azt jelzem most, hogy látogatóink vannak, kettő látogatói csoport, vagy már megérkeztek, vagy ha még nem, akkor hamarosan megérkeznek, Súrján úrnak a meghívására érkeztek, illetve Helga Trüppelnek a meghívására. László és Helga nincs a tekintetemnek a mezejében, a látogatók viszont itt vannak, úgyhogy üdvözöljük a látogatókat. Az Európai Parlament egy üvegház. Ez azt jelenti, hogy nyilvánosak a vitáink, az újságírók is részt vehetnek ö, jelenlétükkel, illetve a polgárok, állampolgárok, mint önök is, és ezen kívül az interneten keresztül is közvetlenül nézhető az ülésünk, tehát az Európai Parlamentnek a honlapján megtekinthetik az ülést, miért haza tértek majd országokba. Havonta kétszer nyomon követhetik az üléseinket, és élvezhetik ezen üléseket a saját kényük kedve szerint. Most pedig áttérnénk a hármas napi rendi pontra. A február 23-ai ülésünknek a jegyzőkönnek a jóvágyásáról van szó, amennyiben nincsenek észrevételek az ülésnek a végig, akkor úgy tekintjük, hogy jóváhagyott a jó jegyzőkönyv. Most, hogy ő, itt van körünkben már Szidónia, megkapja a szót a négyes ponttal kapcsolatosan, munka dokumentumot fog nekünk bemutatni. Ez a 11-es, 2011-es költségvetésre vonatkozik. Szidóniáé a szó. Szanowny panie przewodniczący,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 Nagyon rövid leszek a felvezetésemben, mert a munkálataink ezen fázisában, a 2011-es költségvetéssel kapcsolatosan még nagyon kevés dolgot tudunk a kísérleti projektekről és az előkészítő tevékenységekről. Ezzel együtt nagyon örülök annak, hogy a titkársággal együtt tudtam nagyon jól működni, csak úgy, mint Surján Lászlóval, azért, hogy előkészítsük ezt a munkaanyagot, amely leginkább egy feljegyzésként könyvelhető el, egy tájékoztató feljegyzés. A célja az, hogy tájékoztatást adjunk fölként a Költségvetési Bizottság új tagjai számára. Ez egyfajta bevezetés abba, hogy mit is értünk a kísérleti projekteken és az előkészítő tevékenységeken munkaanyagról van szó, amely elmagyarázza, elmondja, hogy milyen jog alapra épülnek az előkészítő tevékenységek, illetve a pilot projektek még ezeknek a kiértékezésre nem készült el, 2010-re vonatkozóan ilyet még nem terveztünk. Van egy feljegyzés, amely pár szóban elmagyarázza, hogy miről is lesz szó 2011-ben. Tehát mindössze arról van szó, hogy ismertetjük ezen tevékenységeket. Nagyon fontos dokumentumról van szó. Kérem, mindenki ezt olvassa el, nagyon nagy odafigyeléssel. Mindenképpen nagyon lényeges az, hogy a lehető leggyorsabban előkészítsük ezeket, a kísérleti projekteket és előkészíti intézkedéseket. Azért, hogy ezek megfogalmazhassodnak, és az Európai Bizottság fel el tudja őket indítani. Mindez persze arra van szükség, hogy az előkészítés kiváló legyen. Ehhez arra is szükség van, hogy az Európai Bizottság egy előkészítést készítsen előzetesen, amely egy értékelő jellegű, és amelyben megfogalmazódik az, hogy mit is értünk a kísérleti projektek alatt, és azon képviselők, akik ilyeneket terjesztenek be, mármint kísérleti projekteket, meg kell, hogy tegyék ezt már júniusban, az év hatodik hónapjában, azért, hogy az Európai Bizottság már egy elsőleges értékelést tudjon végezni a tekintetben, hogy mennyire megvalósíthatóak a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések. Egyfajta megvalósításági tanulmányt kell, hogy készítsenek. Aztán ott vannak a módosítók, amelyeket a képviselők terjesztenek elő, a parlament nevében. Ezeknek is megvan a határideje, amelyet semmiképpen nem szeretnénk csorbítani, akár csak a költségvetésnek. Minden esetre arra van szükség, hogy már az első javaslatokban, júniusban olyan módon fogalmazzunk a javaslatainkban, amely lehetővé teszi a bizottság számára, az Európai Bizottság számára, hogy értékelést, értékelést készítsen. A dokumentumban tehát arra van szükség, hogy leírjuk, miről is van szó, és külön kiemelném azt, hogy mind azon kollégák, akik javaslatokat akarnak tenni ezen két tevékenységékörre, a lehető leggyorsabban tegyék ezt meg megkeresem az egyéb parlamenti bizottságokat azért, mert hogy nagyon gyorsan kell, hogy fellépjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szidonia. Helga, kíván-e hozzátenni valamit a kiseti projektek témájához? Ugye ez a téma leginkább a bizottságnak a költségvetését érinti. Thank you, um... Köszönöm, elnök úr. Ebben a pillanatban most még nem szólalnék meg. Très bien. Euh, Anne Jensen a demandé la Anne Jensen Thank you, Chairman. Köszönöm. És köszönöm Szidóniának és Lászlónak is, hogy ezt a munkaanyagot elkészítették, amelyben áttekintést adnak arról, hogy mi történt már eddig a kísérleti projektekkel, és mi fog velük még történni. Tavaly Jutta hasonló összefoglalót készített, és határidőt is megjelölt, illetve kért tőlünk, mert sok kísérleti projektet még csak júniusban nyújtottak be, és tavaly ez érthető volt, mert akkor éppen váltás volt itt, viszont most már ideje lenne előbbre hozni ezeket a dolgokat, különösen az eljárások megváltozása miatt is, amelyeket a Lisszaboni szerződés ír elő. Nagyon meggyűlik majd a bajunk, hogyha a tavalyhoz hasonló megkésett bejelentések alapján kell majd dolgoznunk. Legyünk most szigorúbbak, vasaljuk be a kísérleti projektekre vonatkozó javaslatokat időben. És a szakbizottságainkkal, a társainkkal vegyük föl a kapcsolatot. Tudom, hogy van ilyen kapcsolat már most is, de talán a titkárság az elnök súlyt adhatna ezen felkéréseknek a többi bizottság felé, hogy vegyék komolyan ők is azt, hogy igen, szabad a gazda, de csak júniusig, és június után nem fogadunk be több javaslatot és tudják ők is, és mi is tudjuk, hogy mikor nyújthatók be majd a módosítók ezen javaslatokkal kapcsolatban. Tehát, hogy legyen egy konkrét időterv, és garantálható legyen, hogy minden ötlet a szakbizottságokból időben elér minket. Ez mindenkinek az érdeke. A legtöbb ötlet a többi bizottságból jön, néhány javaslat a frakcióktól, ha idén jó előre leszögeznénk az időpontokat, akkor a saját munkánkat és a többiek munkáját is megkönnyítenénk. Simább lenne az eljárás. Anne Salvador Garriga. Köszönöm szépen, Hán. Salvador Garriga a szó. Sí, presidente. Precisamente los miembros de... Köszönöm, elnök úr. a frakcióm tagjai sajnos egy kicsit késve érkeztek, mert előkészítő ülést tartottunk pont a Súrján László féle és Szidónia féle témáról. És az egyik kérdés, amely felmerült ezen az ülésen, az volt, hogy ellentmondás mutatkozik az előkészítő intézkedések és kísérleti projektek, valamint a globális költségvetési eljárás szabályai között. Mert ugye a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések nek van hatása az költségvetésre, noha külön kezeljük őket, de nem ö, hagyományos értelemben vett költségvetés módosítások, hanem be kell őket ö, ágyazni egy általános keretbe, ahol márzsokat, maximumokat, plafonokat határozunk meg, konkrét keretösszegekről beszélünk, és a jelentések szerzőinek számokkal kell rendelkezniük, még mielőtt a módosító javaslatok benyújtási határideje lejár. Tehát a frakcióm pontosan tudatában van ezen nehézségeknek, és különösen itt a jelentés szerzője nehézségeinek, vagyis annak, hogy meg kéne várni elvileg a módosítókat, ugyanakkor addigra már tiszta képpel kéne rendelkeznie. És ráadásul a többi politikai frakciónak is ugye időközben el kell mondani a kísérleti projektekre és előkészítő intézkedésekre vonatkozó javaslatait. Tehát arra fogunk törekedni, hogy felgyorsítsuk az eljárást itt a saját körünkben és a többi illetékes bizottságban is, és megfogalmazzuk kezdeményezéseinket időben, hogy ők is be tudják majd tartani a rájuk rót határidőket. És minden frakció számára végül elfogadható csomagot tudjunk összeállítani. Én alaposan elolvastam a bizottsági anyagot, és látszik benne az erőfeszítés arra, hogy a 2010-es költségvetésre vonatkozó mandátumoknak helyet adja. Köszönöm szépen, Salvador. Most Eider felé fordulok, aki írt egy levelet azzal kapcsolatosan, hogy az Európai Bizottság mennyire nem adott kielégítő választ egy 2009-es kísérleti projekttel kapcsolatosan ö, választ a kérdésére a romákkal kapcsolatosan kíván -e valamit hozzátenni? Mikrofonon kívüli válasz, Tornás nem tudta ezért fordítani. Ezzel együtt kívánsz -e hozzászólni a kísérleti projektekhez, ö, hogy a bizottsághoz tudjál intézni egy hozzászólást? Nem? Nem, elnök úr. Amikor az e-mail megszületett, akkor még azt gondoltam, hogy az európai csúcs találkozóra, a roma csúcs találkozóra érdemes lenne már is egy kísérleti projektet megfogalmazni, és ennek a jegyében akár konkrétan meghallgathatnánk roma képviselőket, szakértőket arról, hogy milyen kísérleti projektekre lenne szükség. Nem akartam a bizottsághoz kérdést intézni, pusztán ezt egy jó ötletnek fontosnak tartottam, mert most különösen napirenden van a romák helyzete Európában, és érdekes lett volna, hogyha sikerült volna a bizottsággal eszmecserét folytatnunk ebben a témában. Az előző költségvetésben ugyan eredetileg volt egy költségvetés módosításra vonatkozó kérés, amely idevág, akkor azt hangzott el, hogy először elemzést kell végrehajtani, hogy honnan hová tartunk, és erre föl ezt a módosítót a szerzője visszavonta. Most úgy gondoltam, hogy ennek itt lenne az ideje, de egyéb bajom nincsen a bizottsági szöveg. Nagyszerű. Akkor ezt tudomásul vettük, a bizottságunk tudomásul vette, illetve a bizottság tudomásul vette. Na most, a Költségvetési Bizottság előtt fontos lenne az, hogyha megismernénk a kísérleti projekteknek a kedvezményezeit a spanyol elnökség ideje alatt, úgyhogy ezt meg kellene szerveznünk, ezen leszünk. Belcei asszony. Grazie. Mm, in questa occasione sul Köszönöm a szót, elnök úr. Ami a munkaanyagot illeti, a kísérleti projektekkel kapcsolatosat, ezt szeretném mondani, hogy ezeknek az idő problémájától és egyéb technikai problémáitól függetlenül még van itt egy megfogalmazandó dolog, ugyanis képviselőként, népképviseletként arra kellene törekednünk, különösen most, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, hogy politikai értelemben vett rugalmasságot gyakoroljunk a költségvetéssel kapcsolatban, és felvehetők legyenek kísérleti projektek magába a költségvetésbe. Miközben persze különbség van az előkészítő intézkedések és kísérleti projektek között. A kísérleti projektek mindig is népszerűek voltak, az előkészítő intézkedések talán kevésbé jól definiáltak. Szerintem most itt meg kéne magunkkal szemben is fogalmazni egyfajta fegyelmet, mi, ö, ö, ö, vagy hát szigorúságot, és a bizottságot is arra kell rávennünk, hogy nagyon komoly kritériumrendszer alapján válassza ki a támogatandó kísérleti projekteket, és ne keverje össze a kísérleti projekteket a előkészítő intézkedésekkel, legyenek világosak a politikai prioritások, és a Visszabadi Szerződés új szabály alapján elkerülhetők legyenek az átfedések. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy valóban ebben a szellemben találta a jelentéstevőnk a munkanyagát. Szidonia, vele hozzátenni néhány észrevételt minden kollégai megjegyzésekhez? Like put... Uh, Lenne néhány megjegyzésem az elhangzottakhoz. A, az időterv, amely benne van a munka anyagban, szerintem is nagyon fontos és hogy főleg az, hogy betartsuk. Ez persze még csak egy keretterv, még például az illetékes bizottságok számára nem fogalmaztunk meg kötelező határidőt, legalábbis az én olvasatomban, Anna Janssen ne egyetértek annyiban, hogy jó lenne, hogy ha lenne ilyen időpont, csak számomra, számunkra ez egyelőre még nagyon nehéz lenne egy ilyet kitalálni. De egyetértek a felgyorsítás szándékával, és úgy gondolom, hogy az illetékes bizottságoknak levelet írhatnék, amelyben arra kérem őket, hogy a PPP-ekre vonatkozóan ö, éppen azok sikere érdekében jó időben tegyék meg javaslataikat, minél előbb. Ugyanis annyira kevés a pénz a PPP-ékre, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy tömegesen befogadjunk ö, olyan javaslatokat is, amelyek végrehajthatatlanok már csak a késői benyújtás miatt. Ez tavaly, tavaly előtt is így volt. Tehát nincs értelme az ilyen késői javaslatoknak. A bizottság már ezerszer elmondta, hogy miért nem lehet őket végrehajtani, hogyha túl későn találják ki őket. És a sok ok között, amelyet a bizottság felsorol, ö, ott van az, hogy ezeket időben meg kell fogalmazni, mert egyébként úgyis csak a fiókban végzik. Ez nem lehet senkinek sem érdeke, az én érdekem sem ez, de ö, tehát ne használjuk fel a PPA-eket arra, hogy politikai prioritásainkat nyilvánosságra hozzuk, hanem gondoljuk át őket, és gyorsan gondoljuk át őket. Az Európai Bizottság ö, tudja egyébként igazán megmondani, hogy mely ö, kísérleti projekteket lehet jól végrehajtani, és melyeket nem. Hiszen ők a végrehajtásért felelősek, és ebben van tapasztalatuk is. Ezért Jensen asszonytól azt kérem, hogy ő is segítsen abban, hogy a szakbizottságok felé levelet ír akár, és felhívja figyelmüket arra, hogy mennyire fontos az, hogy időben benyújtsák a javaslataikat. Ami a többi megjegyzést illeti. Hasznos lehet még feltáratlan területeket is bevenni ide, és nagyon innovatív, újszerű dolgokat végül is ez a célja ezeknek, hogy az EU által elhanyagolt, de egyébként fontos témákat behozzuk. De az én prioritásom a PPP-ek kapcsán mindig az lesz, hogy mennyire végrehajthatóak a javaslatok. Tehát jó egy innovatív javaslat, ha társul mellé egy végrehajtási elképzelés is, és valóban végrehajthatónak tűnik. Az illetékes bizottságok hozzájárulása ilyen szempontból nagyon fontosak, és nagyon fontos, hogy ezek milyenek lesznek, mert nekünk saját forrásaink már meglehetősen korlátozottak, átnyúló projektek is vannak tehát. Köszönöm szépen, Szidónia. Görán, aztán Salvador akarják ezt kiegészíteni. Görán. Egy rövid megjegyzésem lenne Szidónia által elmondottakhoz. Szerintem is nem szabad olyan kísérleti projektekkel foglalkozni, amelyeknek nincsen megvalósítási esélye. Ugyanakkor ne adjuk ki a kezünkből, ne adjuk át a bizottságnak a vétó jogát mert néha a végrehajthatóság tekintetében igenis más az elképzelése a parlamentnek, mint a bizottságnak, és vállaljuk a saját elképzeléseinket, hogyha azokat valóban végrehajthatónak tartjuk, tehát ne adjuk a végrehajthatóság megítélésének kérdését kizárólag a bizottság kezébe. Tehát ne adjuk föl a politikai vétójogunkat. Ez az apró megérzésem. Köszönöm szépen, Salvador. Én is inkább javaslatot, mint kérdést szeretnék most föltenni. Átolvastam a munkaanyagot, és ugye mindenből az derül ki, hogy június-júliusban lesz itt a csúcs. És kérdés az, hogy a bizottság képes lesz-e majd addig nekünk elmondani, hogy az egyes projektek végrehajthatóságára mit, vonatkozóan mit gondol. Jóval június-július előtt ezt meg kéne tudnunk a bizottságtól. Szidónia, mi a véleménye erről? Mindkét felvetésre szeretnék reagálni. Nyilván van a parlamentnek egy vétójoga, amelyet eszünk ágában sincs feladni Ö, és azon leszünk, hogy, hogy amit fontosnak tartunk, annak a végrehajtását magunk is kierőltessük a bizottság által, még akkor is, hogyha a bizottság azokkal nem szimpatizál. De jelenleg az én feladatom nem ebben áll. Én 2011-ről írom most a jelentésemet. Ami pedig az eljárás felgyorsítását illeti, épp éppen ebből a célból egy kiegészítő célt is megfogalmaztam. Mi volt a múltban ugyanis a helyzet? A végrehajthatóságról szóló levél után tudtuk meg mindig csak, hogy a bizottság egyáltalán mit gondol a javaslatainkról. Ez sajnálatos, hogy ez így volt a múltban, és mindannyiunk számára hasznosabb lenne, hogyha sikerülne még a módosítók szeptemberben való benyújtása előtt jóval érdemben beszélni arról, előzetesen szűrésen engedni át a projekteket, hogy melyik mennyit ér, mennyire megvalósítható. Az általam javasoltakkal ö, egy új lépés kerül az eljárásba, de ez arra szolgál, hogy ne a végrehajthatósági levél pillanatában kerüljünk abba a helyzetbe, amikor már esetleg egyesek már megfogalmazták módosítójukat, sőt, akár már az első olvasat is megvolt, hogy döntenünk kelljen. Nagyon szépen köszönöm. A bizottság el még ehhez hozzátenni egyéb észrevételeket. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindössze azt szeretném itten megfogalmazni, hogy üdvözlöm a jelentéstevőnek a kezdeményezéseit, mint hogy mindez megteremti a feltételeket ahhoz, hogy egy iteratív és konstruktív folyamat induljon el. Így módon a bizottság visszajelzést tud majd adni arra vonatkozóan, hogy esetleg olyan intézkedésekről van szó, amelyekre már valósult meg valami, vagy pedig, tehát van, van előzmény, vagy pedig egyéb meghatározásokat tudunk szintén megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy mi is valósítható meg, hogyan is szembesül a felvetés, a kérelem és a megvalósíthatóság. Vétójoga nincs a bizottságnak, mindössze ahhoz járulott hozzá, hogy jelezze, mi az, ami megvalósítható az előkészítő, előkészítő intézkedésekből. Mindez nagyon jelentés hozzájárulás lehet ahhoz, hogy egy konstruktív folyamat induljon el. Úgy vélem, az ütemezésben lesz már két hét, amely lehetővé teszi a bizottságnak, hogy reagáljon a kísérleti projekt, illetve az előkészítő intézkedés javaslatoknak. 80 volt, ha jól tudom, 2010-ben. Persze nem tudom, hogy két hét elegendő lesz arra, hogy a bizottság mindegyik kísérleti projektre reagáljon, de azért a bizottság mindent meg fog tenni. Köszönöm szépen. Très bien, je vous remercie. Donc je remercie Köszönöm szépen, köszönetet mondok Szidóniának ezért a nagyon izgalmas anyagért, amely egyelőre csak angol nyelven férhető hozzá, de amelyre fordításra kerül mindegyik egyéb nyelvre és Szidónia felszólítását meghallottuk, olvassuk el azt az anyagot, és nagyon konkrétan vizsgáljuk meg azt, hogy milyen ütemezés fogalmaztatott meg, milyen időveli feltéteket kell betartanunk ahhoz, hogy hatékonyak legyünk. Átérünk a következő napi rendi pontra, illetve Helga, nem? Még valami... Nem, nem, Helga nem kíván semmit hozzá fűzni, nagyon nyugodtan csücsül. Le point suivant, pardon. Non, est-ce que Helga veut prendre la parole là maintenant? Helga most kéri a szót? A jelentésével kapcsolatban? Igen. Akkor szeretnék szólni, hogyha a parlament költségvetéséről lesz szó. Most szóljak? Also ich werde Deutsch sprechen. Jó, akkor most németül. Annyit még elmondok franciául, hogy merci, monsieur le président. Tehát bevezetésképpen általánosságban annyit szeretnék elmondani, hogy először is a saját politikai ambícióinkból kell kiindulni a Lisszaboni szerződés kapcsán, felmerült új ambícióinkból, másfelől pedig abból, hogy felelős, takarékos és jövőorientált költségvetést valósítsunk meg. Tehát a költségvetési pénzeinkkel, a többi intézménnyel összhangban felelős tevékenységet kell folytatnunk, bizonyos értelemben óvatosaknak is kell lennünk, ami persze nem jelenti azt, hogy a politikai ambícióinkat és a házunk működési rendjét, privilégiumait bármilyen módon kétségbe vonnánk. De nem mindegy, hogy mit, mikor és hogyan mondunk és teszünk, a felelős eljárás ebben nyilvánul meg. A 20%-kal kezdeném, a parlamentre vonatkozó 20%-kal. A vitáink során, amelyeket az utóbbi hetekben erről a témáról folytattunk, benyomásom szerint közösen azt állapítottuk meg, hogy a 20% nem ö, megváltoztathatatlan összeg, vagy hát arány, de a szokásjog ezt diktálja. Ha ezt meg akarja bárki változtatni, akkor azt a többi intézménnyel tárgyalások során kell egyeztetni. Ez lehetséges, de akkor a három intézmény közötti egyensúlyt minden egyes tárgyalás során rigorózusan fenn kell tartani. A Lisszaboni szerződésből fakadóan mondhatjuk azt, hogy új kihívásaink vannak, és a parlamentnek ezért más igényei vannak. Az elnökség elkezdte az első vitákat levezetni erről, és felmerült egy arányszám, mégpedig a 22 százalék, amelyre felemelné az elnökség javaslatára a parlament ezt az arányt. Én ezt túl magasnak tartom. A 2011-es évre vonatkozóan különösen, és annak tükrében is, hogy jelenleg sok EU tagállamban milyen a politikai hangulat. Szerintem ebben a törvénykezési időszakban elérhetetlen ez a szint, még hogyha meg is kapnánk. De beszéljünk először a 2011-es költségvetés tervezetről. Az elnökség által ö, megfogalmazott javaslat 20,46 százalékból indul ki. Ez is már több, mint a, az eddigi 20 százalék, és amit eddig felelősen el tudtunk fogadni. Ez 39 millióval emelni meg egyébként, egyébként a 20%-hoz képest az összegszerűséget. Abban egyetértés van, hogy új munkahelyekre van szükség a bizottságoknál különösen és a frakcióknál, mert a kompetenciák növekedésével több feladat jár, és ez világos. Az együttdöntéshez megfelelő kompetencia szükséges csak úgy tudunk a tanácssal és a bizottsággal jól tárgyalni. Ezt azt hiszem senki nem vonja kétségbe, vagy legalábbis a többség támogatja ezt. De mégis eléggé élénk vita volt, és itt most a saját frakciómra is nézek. Ez az 1500 euró képviselőnként, ez a javaslat, amelyről persze még nem döntöttünk, amely az idei évre vonatkozó összeg lenne, az elnökség javaslata alapján jövőre eh, még 1500 euróval egészülne ki. Nos, erről szerintem már beszélnünk kell, hogy ez helyese így, és különösen ami az épületpolitikát illeti, eh, célra vezető-e. Elhangzott egy olyan javaslat is, hogy a 2011-ben politikai többség ö, támogatja ezt, akkor képviselőnként plusz 3000 euró lesz szétosztható. ez konkrétan úgy valósulna meg, hogy rész, illetve teljes munkaidős állásokat lehetne teremteni, és akkor jóval többen dolgoznának itt, mint eddig. Az elnökség illetve a termek általában már így is nagyon szűkek, és emiatt lehet, hogy <laughs> már lassan megint új épületet kell vásárolni, és ahhoz, hogy az új asszisztensek mind elférjenek, és irodájuk legyen, ahhoz megint csak bővítésre lenne szükség. És ez a koncepció szerintem nagyon megkérdőjelezhető. Óriási kérdője van bennem, mert a költözés, az építkezés finanszírozása óriási többletköltségeket jelent. Ezért szerintem újra kell ezt gondolni, mert az utóbbi évek épületpolitikája, amelynek során 85 millió euró visszatérítést kaptunk a belga államtól, ugyan valamire elég, de bármire nem elég. Tehát lehet új épületet venni, valószínűleg 80-100 milliós beruházási költséggel járna egy új épület vétele, és akkor még nem beszéltünk a fenntartásáról. Ez nem lenne felelős tervezés, mert ez azt jelenteni, hogy a következő években, már a 2011-es évben is folyamatosan komoly fenntartási többlet kiadásunk lenne, és a pénzügyi válság tükrében ez szerintem politikailag sem ö, képviseletű, hogy a, a fenntartási költségeket nem kalkuláljuk bele a tervezésbe. Ami a látogatói központot illeti, és azokat a megfontolásokat, amelyek ugye arra vonatkoztak, hogy 100 ezer helyett 120 ezer látogatónk legyen évente, ez elfogadható, és az intézmény erre képes lehet, de megint csak nem tudom, hogy erről most sürgősen döntenünk kell-e. Szerintem óvatosabban, körültekintőbben, politikai értelemben is érzékenyebben kell tovább lépnünk. Csak akkor szabad ilyesmit javasolni, hogyha nagyobb gondok nélkül megvalósítható. Még három apró dologról szeretnék szólni, ahol elakadtam. A European House of History, a az Európai Történelem házával kapcsolatban a, elhangzott, hogy ezt a látogatói stratégia részeként kéne megfogalmazni. 2,5 millió lenne ennek a beruházási költsége, de megint csak itt is az a probléma, hogy az Iszmen épület átalakítása és fenntartása a folyamatos költsége kérdése megint csak nincsen benne a tervezési dokumentumban. És az a 109 milliós márs, illetve 2012-ben a 102 milliós márs nem lesz elég arra, hogy e sok-sok politikai akaratból fakadó többletköltséget fedezze. Aztán itt van az európai köztisztviselők ügye, amely most a bíróságra került, még nem tudjuk, hogy mi lesz a bíróság döntése, de ennek is költségvetési vonzatai lesznek. Nem tudjuk, hogy ezek, ez a döntés adott esetben nem robbantja föl a tervezést, és ugyanez a probléma a külső külügyi szolgálattal kapcsolatos költségvetés igényekkel. Itt is úgy tűnik, hogy az elhangzott javaslatok jóval messzebb mutatnak, mint amennyi pénzünk van. Tehát a 20% nem sérthetetlen összeg, de minden módosítás esetében ö, politikai ö, finomságra, kiegyensúlyozottságra van kérdés, szükség, és nem szabad bármilyen áron az ambícióinkat megvalósítani, akarni, meg kell találni azt a középutat, amely politikai értelemben is elfogadható, és nagy beruházásokba pedig ne fogjunk, anélkül, hogy a fenntartási költségeket nem kalkuláljuk bele a tervezésbe, mert ez 2012-ben óriási bajokat okozhat majd, és ezt a polgárok is látni fogják. Tehát ha akarunk is változtatni a 20%-on, a többi intézménnyel folytatott tárgyalásokban és önkontrollal próbáljuk változtatni a, ugye ha mi ö, állandóan azt mondjuk a több intézménye szemben, hogy a múlt hibáit ne kövessük el újra, akkor mi se kövessük el a saját hibáinkat újra. Merci bien. Köszönöm szépen. Többen kérték a szót, Ágmond úr először is. Köszönöm szépen, elnök úr, és hadd beszéljek én is röviden ugyanerről a témáról, a liberálisok egy külön fórumon kommentálták a parlament költségvetését múlt héten Strasbourgban. A jelentéstevőnk nagyon bölcsen beszélt, úgyhogy igazából majdnem mindenben egyetértünk Helgával, és nem igazán kell kitérnem így minden részletre. Az általános megközelítésünk az, hogy érthető ha a Lisszaboni szerződés hatályba lépése további igényeket jelenít meg a parlament számára, de az politikailag vállalhatatlan, hogyha nem tudunk megtakarítani, akkor újabb tételeket, előirányzatokat alakítunk ki. A liberálisok nagyon odafigyelnek erre, mert politikailag ez nagyon nehezen vállalható. Volt erről politikai vita, amikor 1500-zal emeltük az idei költségvetést, és mi nem pártoljuk, hogy megint egy emelésre kerüljön sor. Illetve itt ugye a parlamenti képviselők többleti juttatásai is nagyon problémásak úgy gondoljuk, hogy minden parlamenti képviselőt ugyanúgy kell eh, megítélni, és eh, a különböző hivatalok viselői nem kell, hogy külön pénzeket kapjanak. Ami az épületeket illeti, nem egyszerűen új épület eh, beszerzéséről van szó. Velle főtitkárral a múlt héten beszéltünk erről, és neki az az álláspontja, hogy minden képviselő számára lehetővé kell tenni, hogy az asszisztenseknek is ott legyen a közelben az irodájuk, de természetesen az ASP épületet újra kellene építeni, hogyha minden képviselőnek itt lenne. Nagyon drága projekt lenne ez az átalakítás. Hm. Viszonylag apró ügyekben is az elvek szintjén állunk. költségvetésben, amikor nem áll rendelkezésre pénz, akkor a parlamentnek meg kellene próbálnia megtakarításokat eszközölnie, nem pedig ö, újabb kiadási tételeket létrehozni. A liberálisok ö, azt ö, nagyon is ellenzik, hogy ö, én nagyon is egyetértek a jelentéskészítőnek a megközelítésével, és egyértelműen támogatom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vogen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Három általános észrevételem van először, aztán utána konkrétabbak. Az első dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy az iránymutatásokat nagyon későn kaptuk meg, E, egyértelműen az után, hogy a módosítók határideje lejárt. Ebben a szakbizottságban ezt mindenképpen el kell mondanom. A második dolog az, hogy a parlament elnöksége 105 e, millió eurós többletet, vagyis 6%-os többletet e, tervez be a marzsok nagyon kicsik, úgyhogy tovább romlik a helyzet. A harmadik általános észrevétel az, hogy a 20%-ot ugye meghaladjuk így, és korábban itt a Költségvetési Tagbizottságban az besz- arról beszéltünk, hogy az intézményeknek ezt meg kell beszélniük. ők most viszont 22 százalékra való fokozatos emelésről beszélnek több év alatt. Úgy gondolom, hogy erről a e, témáról e, tárgyalnunk, egyeztetnünk kell. E, az, a guideline-okban vannak dolgok, amelyeket üdvözlünk, például az ismeret kezelőrendszer létrehozását a képviselők számára, bár ennek a részletei nem szerepelnek a guideline-ban. Nagyon jó lenne, hogyha egyablakos informálódási lehetőséget kapnának a képviselők, és észszerűsítenénk a tájékoztató erőforrásokat a parlamentben. Aztán a fix és változó költségek értékelése és jó lenne, hogyha bekerülne a guideline-okba, így jobban lehetne látni, hogy mekkora a mozgástere a költségvetésnek aztán a látogatók száma 20 vagy 100, itt az időzítés a lényeg, az általános javaslattal egyetértek vannak dolgok, amelyek aggodalmat okoznak számomra. Először is a havi plusz 1500 eurós munkatársi keret létrehozása. Ez egy nagyon eh, vitás eh, dolog. Eh, persze jó, hogyha további munkatársakat találunk, csak honnan fedezzük ezt. Aztán a belga állam 85 milliós törlesztésével kapcsolatban nem egyértelmű, hogy mire akarják ezt használni. Nem lehetne további munkatársak felvételére használni egy részét ennek a pénznek, ennek is utána kellene nézni, ezt tisztázni kellene. Aztán az 1,2 millió eurós többlet, ami a hivatalok, tisztségek viselői számára lenne számva. Hát ez nagyon vitás dolog, nagyon kétes cél, maximum a tartalékból lehetne ilyen kiadásokat fedezni. Aztán 926 munkatárs upgrade e vagy előmenetele költségei szerepelnek itt a Költségvetési Szakbizottság és az elnökség közötti egyeztetésen az elkövetkező hetek során további információkat kell kérnünk ezekről a pontokról, amelyek ugye szerepelnek az iránymutatásukban. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega, Fernand úr következik. Nos volt... Köszönöm szépen, elnök úr. Hangsúlyozni szeretném, hogy fenntartható költségvetésre van szükség, amelyben minden tételt alaposan megindokolnak, és amely hosszú távon fenntartható. Eljött az ideje annak, hogy olyan költségvetést alkossunk, amely ugyan már magasabb, mint a korábbi, de még mindig nem meríti ki az emelés lehetőségét, és amely persze tükrözi az új kompetenciákkal járó feladatokat, főleg munkahelyeket jelent ez, új munkahelyek teremtését a parlamenten belül, de lehet ennek kapcsán megtakarításokat is elérni, feladat összevonásokkal, például. A jogalkotást akarjuk ugyebár erősíteni, és ha már a 20%-ról van szó, akkor ez egy pszichológiai érték is, mert soknak a 20%-a több, mint a kevésnek a 20%-a, tehát ha eleve növekszik a költségvetés, akkor a 20% többet jelent, és nem értek azzal egyet, hogy ezen belül még növeljük ezt a 20%-ot. Tehát az arányszámot. A fenntarthatóság, a hatékonyság elvei mellett még ott van ugye az épületpolitika. Az épületpolitika eddig nem volt fenntartható jellegű. Az állandó kiadások ö, szempontjából feltétlenül tudni kell, hogy a parlament a saját méltóságát, működésének minőségét hogyan tudja megvalósítani. Szerintem itt a több éves tervezés, a több éves költségvetési keret kapcsán kell szerintem ezeket a problémákat elmondani. Tehát szerintem a 20% növeléséről ne beszéljünk, Ez belsőleg felmerült, de hagyjuk szerintem, mert az ötös szakaszban úgyis is megvan az indexelés. Én egyetértek azzal, amit a szerző mondott, de minden előtt azzal, hogy a kiadásokat meg kell indokolni, és nem populista módon, nem a választókra fogott saját igényeink szerint, hanem akkor van szükség több pénzre, hogy, és több munkahelyre például, hogyha meg tudjuk indokolni, hogy konkrétan ezeknek mi lesz a feladata. 177 ö, alkalmazott ö, már most is készülődik felénk. Eh, És nyilvánvaló, hogy minden új intézkedést alaposan meg kell indokolni, takarékosoknak kell lennünk, az állandó kiadások és a változó kiadások területén egyaránt, ezeket alaposan elemezni kell, és ami igazolható, ahol a célokat valóban el is érjük, akkor ott jogos volt a költség emelés. De mindent a cél felől kell vizsgálni, hogy a cél megvalósítható-e, megvalósul-e, bizonyítható-e, hogy mire ment el a pénz. Ugyanakkor rugalmasságra is szükség van a költségvetés tervezése során. A bíróság előtt levő ügyből fakadóan lehet, hogy adódnak még többletkiadások a jogi eljárásban, aztán tény, hogy a Lisszaboni szerződés alapján új képviselői helyek is lesznek a bővítésből fakadóan, és ehhez eh, is hozzá kell rendelni a megfelelő költségvetési eszközöket. De mindig, mindig, mindig a transzparencia és a fenntarthatóság jegyében a tervezés is legyen már, főleg az épületpolitika területén fenntarthatás. Köszönöm szépen, Portás úr. Köszönöm szépen. Az első kérdés az, hogy hol kezdjük. Az első kétségem az az, hogy a következő plenárison van-e értelme Trüppel asszony jelentéséről szavazni egyszerű oknál fogva új számok sorát kaptuk most meg a parlament elnökségétől, és ezekre egyáltalán nem reagál a jelentés, ez egy preventív jelentés. Ez az első kételjem. A második kételjem pedig az, hogy nem látom miért kellene további időt pazarolnunk a 20%-ról szóló vitára, hogyha közben olyan jelentéseket fogadunk el, amelyek egy csomó administratív kiadást foglalnak magukba az ötös fejezethez tartozó európai intézmények esetében, és ezek teljesen megváltoztatják a százalékokat, amikkel eddig dolgoztunk. Szerintem ez egy hamis és én személy szerint nem szeretnék további időt szenni rá. Harmadik kérdés. Hogyha Trüppel asszony jelentését gondosan elolvassuk, és meghallgatjuk az elhangzott véleményeket, azt találjuk, hogy óriási az ellentmondás a költekezési óhaj, a parlament elnöksége részéről között egyfelől, másrészt a 85 milliós befolyó összeg által keltett várakozások, egyfelől, másfelől a megtakarítási elővigyázatos hozzáállás között. A jövőben jó lenne, hogyha minden indoklás szerepelne a levelekben, és így fenntartható gazdálkodásra kerületne sor. Jó lenne, hogyha 2011-től nem lennének már elhamarkodott döntések. Szerintem ez lenne a józan józanész által diktált hozzáállás az intézmények részéről, de úgy tűnik, hogy a parlament elnöksége nem ebben a szellemben jár el. És tudom, hogy a képviselők az ilyen témákban általában a parlament elnökségének tanácsát szokták megfogadni. Az elnökség javaslatai között csak azt tetszik nekem, hogy munkahelyeket hozna létre, hiszen a munkanélküliség ellen küzd az EU. De ebben az esetben nem hiszem, hogy ez igazán komoly érv lehet. Szóval az én őszinte ajánlásom az, hogy ne hamarkodjuk el a döntést, végezzük a munkánkat úgy, ahogy tudjuk, és próbáljuk az egyes költségeket megfogni, mert ezt a bűró úgysem teszi meg. Hogyha ez sikerül, akkor észszerűben tudunk gazdálkodni. Köszönöm, Vladimir Manka következik. Gyakorlom, pán precedá. Köszönöm szépen, elnök úr. Abban a javaslatban, amit megkaptunk a parlament belső szolgálatától, még mindig az előző időszak eljárásait alkalmazzák, miközben pont a többi intézmény már alkalmazza az új indexelést, és a plenárison is elmondtam azt a javaslatomat, hogy a valós szükségletekhez igazítsuk hozzá a költségvetésünket. Miközben a 2010-es költségvetésről beszélünk, ne felejtsük el, hogy bizonyos szabályokat elfogadtunk, amelyek automatikusan megtakarításokhoz kéne, hogy vezessenek, és ezeknek nem látom nyomát ebben az anyagban. Ha konzekvensek vagyunk, és a 2009-ben elfogadott szabályokat alkalmazzuk magunkra, akkor, és például milyen szabályról van szó, hogy javítani kell az intézmények közötti együttműködést. Tudjuk, hogy még mindig vannak az egyes intézményeknek kihasználatlan kapacitásaik, amelyeket más intézmények jól fel tudnának használni. 5%-át a minden intézmény költségvetésének tartalékba tettük azért, hogy az intézmények demonstrálják, hogy például a fordítószolgálat kölcsönös, közös igénybevételével hajlandók takarékoskodni. És idére is ezt tartalékba kell tenni, hogyha az intézmények is, ideértve magunkat, ebben nem vagyunk progresszívek. Mindenképpen, ugye idén új audit lesz, két fő igazgatóságot, az inlót és a biztonsági szolgálatokat fogják auditálni részletesen, és ennek az auditnak a következményeit is majd ö, be kell ö, vennünk a saját javaslataink közé. Biztos vagyok abban, hogy fel fognak tárni a, az auditorok hibákat és megtakarítási lehetőségeket. És a, az épületekre vonatkozó politikában is ugye hiányzik a stratégia a parlamentben. Ha lenne stratégiánk, akkor lenne mire hivatkozni, amikor új épületet akarunk válaszol, vásárolni, és nem adhok döntés ezekre kerülne sor. Ezeket tehát kérem, hogy vegyük figyelembe. Köszönöm, Vladimir Szidónia. E, e, Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel olvastam azokat a javaslatokat, amelyeket a parlament igazgatása adott át, és többek között azokat, amelyek a parlamenti könyvtárnak a megerősítésével és kibővítésével kapcsolatosak. Aztán ott a briefing szolgáltatás, amelyet szintén ki akarnak szélesíteni. Ha jól tudom, mert arról van szó, hogy még messzebb menő tájékoztatást kívánnak majd adni a képviselőknek. Ha ez így van, akkor ez számomra egy rendkívül értékes tevékenység lesz, és lehetővé teszi, hogy enyhítsük azt a hatalmas terhet, amely az asszisztenseknek a vállán nyugszik. Hogy ilyen, ha ilyen szolgáltatásokat tud majd a könyvtár nyújtani, ilyen szakszolgáltatásokat, akkor ez rendkívül hasznos lesz. Nagyon fontos az is, hogy a képviselők az anya nyelvükön jussanak hozzá ilyenfajta információkhoz, ez is szerepel a tervben, ez is nagyon tetszik nekem de arra vagyok kíváncsi, hogy ez a valóságban hogyan is fog megvalósulni. Gyakran járok a könyvtárba, és remélem, hogy mindez valóban megvalósul úgy, ahogy az előirányoztatott. Elnök, köszönöm szépen, mindenképpen az ön tanácsai nagyon értékesek lesznek. Szelvátor Garigály a szó. Köszönöm, elnök úr. A többi intézménnyel folytatandó kapcsolatrendszer, illetve a belső grémiumok közötti együttműködés, például a bizottságok közötti, nyilvánvalóan ö, olyan téma, amit nekünk a frakciókban, de ebben a szakbizottságban is ösztönöznünk kell. Kérdés azonban az, hogy rövid távon tudunk-e erre vonatkozóan, az együttműködésre vonatkozóan javaslatot tenni, miközben mi magunk szögezzük le, hogy a parlament költségvetése nem fenntartható. A parlamenti szolgálatok lebontották számunkra, hogy mekkorák az állandó kiadások és a változó kiadások, Fernandes is erről beszélt, és itt szerintem főleg a változó kiadások területén lehet, illetve nem lehet már tovább lépni. Tehát itt már elértük azt a határt, ami a fenntarthatóság határa. Hosszú távon legalábbis. Rövid távon persze a frakciók egymással egyezkedhetnek, és ez az 1500 euró titkársági hozzájárulás, ezzel együtt is sok port fog még kavarni. Én erről most nem akarok részletesen beszélni, de ha születik is egy ilyen javaslat, akkor legyen az koherens azzal, hogy egyúttal azt mondjuk, hogy nincs elég helyünk. És már tehát ezek egymás generáló költségek, és nem lehet fél asszisztenseket alkalmazni. És egy új asszisztens költsége nem pusztán az ő, ö, bére, hanem milli vegyéli járulékos költség van ezzel. Tehát nyilván örül a képviselő, hogyha kaphat új asszisztens, csak hova fogja majd ültetni. Tehát legyünk saját döntéseinkkel összhangban. Köszönöm szépen, Salvador Durant Fer. Even if it's true what Salvador says that we as a... Még ha igaz is az, amit Salvador mond, hogy a Költségvetés Bizottság a költségvetéssel foglalkozon, hagyd tegyek mégis két fontos kitérőt más területekre. Az egyik a transzparencia. Az iránymutatásainkban van egy bekezdés az információs rendszerről. Ha például a könyvtár szolgáltatásait kibővítjük, és belső-külső tanulmányok, analízisek elvégzésével is felhatalmazzuk, akkor ezzel párhuzamosan azt is garantálnunk kell, hogy ezek a tanulmányok, eredmények a köz számára is hozzáférhetőek lesznek. Szerintem ez a transzparencia igazán, mert fel se tudjuk dolgozni lassan már azt a sok információt, amit nekünk ezek a szolgálatok nyújtanak. És az elnökség ezzel nem foglalkozott. Szerintem ezzel kéne tehát foglalkozni. A másik pedig a biztonság kérdése. Nagyon mélyen elemezni kéne a biztonsággal kapcsolatos problémákat. Nagyon kényes kérdésről van szó, mert egyfelől megfelelő biztonságot kell garantálni itt mindenkinek ebben az épületben, de ugyanakkor a hozzáférhetőség kérdése, a transzparencia kérdése, a, a nyíltság az, amit elnök úr mondott, hogy mi üvegház vagyunk, ennek a megtartása is fontos szempontok. És ugye volt már olyan javaslat is, hogy a parlament környékén zárják le az utcákat, hogy minden intézmény között legyen egy biztonsági zóna. Szerintem ez egy nagyon téves és veszélyes perspektíva, ha a polgár szempontjából vizsgáljuk a működésünket. Tehát ne felejtsük el, hogy noha költségvetési bizottság vagyunk, a transzparencia és a biztonság kérdéseit minden egyéb téma kapcsán tartsuk napirenden. Köszönöm szépen, Körán. Utolsó hozzászólunk, Közlik úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Manka kolléga már lelőtte a poénomat. Én is ezt akartam elmondani, hogy az indexelés és a szükségekhez igazított költségvetés dilemmájában a szocialisták és a fejlesztési bizottság is elmondták már, hogy hogy itt baj van. Váldó is elmondta, hogy a mechanikus megközelítés az indexelésnek, maga az indexelés, mint mechanikus eszköz, nem fogja garantálni azt, hogy a célokhoz szabott legyen a költségvetés. Az indexelés egy alap módszer, de újra meg újra indokolni kell a szükségektől, a helyzettől és millió egyéb faktortól függően, hogy reális eredményt produkál-e. Tehát nem utasítom el az indexelést, mint olyat, de feltétlenül szükségesnek tartom a részletes indokolást. Gariga úr pedig elmondta, és ezzel egyetértek, hogy a költségvetésnek hatékonynak, fenntarthatónak kell lennie hosszú távon. Ez valamennyi költségvetési részre vonatkozik, ideértve az épületpolitikát is, és itt bajok vannak. Utolsó megjegyzésem. Amikor a hatékonyságról és transzparenciáról beszélünk, akkor nem csak az Európai Parlament, hanem más intézmények hatékonysága és átláthatósága is kérdés. Nemrégiben régiben kaptam egy telefonhívást egy újságtól, ahol arra kérdezett rá a kérdező, hogy a, a képviselők családtagjainak sieltetése és nyelvi képzése milyen pénzekből történt. És amíg lehetségesek az ilyen kérdések, addig rossz benyomást keltünk magunkról, lehet, hogy ez csak egy kép, egy-két képviselő ö, bűne. Én utána fogok járni, hogy ez egyáltalán ez a feltételezés igaz-e, de ha igaz, akkor tudnunk kell, hogy kirontja így az intézmény képét. És sajnos mindig vannak ilyen ügyek. Köszönöm szépen, kedves kollega. Persze ezzel az utolsó kérdéssel kapcsolatosan a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság lesz illetékes foglalkozni, csak úgy, mint az Európai Számvevő Szék. Mielőtt Helga levonná a következtetéseket ebből a rendkívül izgalmas vitából, néhány észrevételem lenne azzal kapcsolatosan, amit Portás úr mondott a 2011-es ütemezéssel kapcsolatosan, semmiféle sürgető ok nincs, nem kell itten elhamarkodni a dolgokat. A Kobu Newsban a négyes pontra megtalálják az ütemezést, a, ennek keretében ugye sor került egy első eszmecserére a koordinátorok között, és a két felelős alelnök jelenlétében történt mindez, aki a bürónknek a részvete, tehát Pitela és Karel Kedves úrnak a jelenlétével, illetve a főtitkár is jelen volt, és arra törekedtünk, hogy jöjjön létre kettő előegyeztetési ülés ezen nem hivatalos első ülésünk után, még mielőtt az elnökség a, be, a becsléseket jóvá hagyná, mert ugye most még a költségvetési előszakaszban vagyunk, tehát még csak becslésekről van szó. És mihelyest az elnökség, a büró jóvá hagyja ezeket, és mielőtt utána következhet majd a Költségvetési Bizottságnak a vizsgálatása azon javaslatok alapján, amelyeket Helga Trupper fogalmaz meg a Költségvetési Bizottság tehát megvizsgálja ezeket a terveket, pedig április 27-28-án, tehát áprilisban, aztán májusban kerül a plenáris elé ez a téma. A Lisszaboni szerződésnek a rendelkezése szerint a végrehajtó bizottságnak lesz a feladata az, hogy egy formális költségvetést terjesszen majd be, tehát a beszélési szakasz után következik mindezbe, és ez vonatkozik az Európai Parlamentre, mint izméntézre is. A múlt héten megismerhettük a, azokat a következtetéseket írásos formában, amelyeket az elnökök konferenciája fogalmazott meg, itt a frakció elnökökre ezek az értekezetére gondolok, és amelynek az ülése keretében megvizsgálták az Európai Parlament költségvetésnek a felső értékeit, a határ felső értéket, a határértékeket, és amelyekkel kapcsolatosan foglalkoztunk a Költségvetési Bizottságban néhány héttel ezelőtt, itt kiállva a bürónak az álláspontja vizsgálatása mellett is. Nos, ez a dokumentum nem szerepel abban a munka dokumentációban, amelyet a mai napon kaptak, megkaptak, de a titkárságot felkérem arra, hogy mindez majd hozzáférhető legyen önök számára. Az elnök úgy vélte, hogy az a 20 os felső határa, mert a saját maga számára 1988 óta érvényesít az Európai Parlament, és amelyel bőven foglalkoztunk akkor, amikor a 2010-re vonatkozó első költségvetési módisítást vizsgáltuk. Nos, tehát ez a 20%-os felső érték tehát érvényben volt, és a Lisszaboni szerződést figyelembe véve, és a bővítés, stb mindössze akkor lesz működőképes az Európai Parlament a működésre, hogyha az ötös kategória esetében 2%-os az emelkedés. Az elnökség ugye 1988-ban egy 20%-os önfegyelemi mértékről döntött, és most pedig 22%-ra jutunk el. Na most egy módosítással azt kértem a bürótól, hogy legyen lehetőség arra, hogy másként tudjuk értelmezni a dolgokat a többi intézményhez képest, amely intézmények máskülönben itt a mai ülésükön képviseltetve vannak. Mindezt nagyon átlátható módon. Azaz, azt vetettem fel, hogy nem lehet, lenne lehetséges a 20%-nak egy másik ö, fajta ö, számításával élve egy olyan prezentálást ö, adni, amely, amely nagyon világos lenne, tehát a 22-höz képest 20%, 20 amely mindig is érvényesült, és sokkal világosabb és kerekebb, mint a másik tehát itt most figyelembe véve az összes kiigazgatási kiadást az összes intézménnyel. Persze az összes intézménynek a kiadásait megvizsgálva kiderül, hogy nem minden tartozik az ötös kategória alá, és hát egészen valószínű, hogy a pénzügyi tervek a felülvizsgálata során majd rendet tudunk teremteni mindenben azért, hogy egy olyan megoldással tudjuk élni, amely lehetővé teszi az elnökség számára, hogy az Európai Parlament olyan plusz forrásokkal rendelkezzen, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Lisszaboni szerződés végrehajtását biztosítani tudja, és amely ö, egyben biztosítja azt, hogy a közvélemény meggyőződjön arra, hogy nem lett engedélyebb a parlament, mint ahogy az szükséges. Na most, nagy kiemelni azt is, hogy a 2011-es költségvetési tervezettel kapcsolatosan kitérjünk a következőkre. Az elnökök konferenciája a két költségvetésért felelős ö, alelnöktől azt kérte, akik már a büróban járnak el, ö, és határidő megjelölése nélkül, vagy legalábbis hát alági, alának gyorsan eljárva, ö, tehát az a kérés fogalmaztatott meg feléjük, hogy vizsgálják meg, hogy középtávon a jogalkotási periódusnak a végére mit lehet elérni azért, mit lehet tenni azért, hogy a parlament azon a forrásokkal rendelkezzen, amelyek szükségesek a mandátumának a betöltéséhez. Másként szólva, a 2011-es költségvetést úgy kellene előterjeszteni, amely egy táblázatot is magába foglal, amely jelzi, hogy hol tartunk, hová akarunk eljutni, tehát a nullabázisú költségvetés, a fix költség, a változó költségek is alakulásukban szerepelnének meg, és az elnökök konferenciájának azt javasoltam, és ezt jobbá is hagyták, hogy legyen meg egy ilyen középtávú kitekintés azért, hogy ne szembesüljünk rendszeresen olyan nehézségekkel, amelyek kellemetlenek, teljesen feleslegesen, úgy, ahogy ez be is következett nem régiben, a 2010-es induló költségvetéssel kapcsolatosan, illetve a költségvetés módosításnak a kapcsán. No, ezeket most már rögzítettük, láttuk, és akkor Helgát felkérem arra, hogy vonjon a következtetéseit ezen nagyon gazdag vitából. Um, thank you, Chair. Köszönöm. Valóban fontos volt az a tisztázás, amit elnök úr elmondott a kétszázalékra ra vonatkozóan és a frakcióelnökök és az elnökség döntéseivel kapcsolatban. Szükség van egy felmérésre, hogy mit jelent a két százalék több évre kivetítve, konkrétan mire költenénk, és szükséges-e tényleg. Mert a két százalékos növelés egyszerűen meghaladja a marginunkat. Nincs konkrétan annyi pénz, hogy a 22 százalékot ki lehessen fizetni, amennyire én ismerem a költségvetési megszorításokat. És persze minden múlik azon is, hogy mit lehet belevenni a költségvetésbe, és hogy mit tudunk megmagyarázni. Szerintem ez sok. Én nem tudnám, nem akarnám ezt megmagyarázni választóim felé, de erről még attól vitázni kell folyamatosan a jövő, következő években. A 2011-es költségvetéssel kapcsolatban Eddig ugye csak az úgynevezett, vagy úgymond csak a 20,46%-os növelés hangzott el, de a vitában már ez is gond. Van, aki azt mondja, hogy legyen nullás a költségvetés tervezése. Értem én az emögött rejlő logikát, de ha az újabb bővítéseket, az új kihívásokat Lisszabon kapcsán figyelembe vesszük, akkor azért a nulláról el kell mozdulnunk. And... Tehát az óvatosság nem terjedhet odáig, hogy működésképtelenné tesszük magunkat. Látnunk kell, hogy konkrétan mik az új feladatok, és látnunk kell, hogy meg tudunk-e birkózni velük. És ezek után, miután ezt alaposan megvizsgáltuk, lehet emelésre óvatos emelésre javaslatot tenni. Ami a képviselőkre vonatkozó megjegyzését életi Kozlik úrnak, szerintem nagyon fontos a választók ö, szempontjából, hogy hogy tudjuk, hogy nem képviselőkről volt szó, hanem a parlamentnél dolgozó tisztviselők esetében merült föl olyasmi, hogy gyerekeinek is fizettetett nyelvi kurzust a parlamenttel. Tehát, ha már plegyka, akkor tudjuk a hátteret. Jelenleg most az a tét, hogy az idei évről szavazzunk majd. Ha az idei évre vonatkozóan meglépjük ezt a lépést, akkor tudom, a frakcióm tagjai azt fogják mondani, meg mások is, hogy persze, tudunk ezzel a pénzzel mit kezdeni, a tagállami asszisztenseinket fogjuk belőle fizetni. És ez nem okoz itt olyan gondot, hogy nem tudjuk őket hova leültetni. Tehát nem okoz feltétlenül szűkösséget, a tagállamokban működő asszisztensekre költenék de a 3000 euróból már valóban lehet új embereket felvenni, és ekkor már felmerül valóban az épület probléma. Tehát nem vagyok arról meggyőzve, hogy jövő, a jövő évben még további 1500-val kell emelni ezt a keretet. Az 1500-at, egy, egyszer 1500-at el tudják költeni úgy a képviselők, hogy ne legyen abból épület probléma. Ami a megtakarításokat illeti. Én nagyon támogatom a megtakarítást a hatékonyság eh, mellett. Az MS nagyon sok jó javaslatot és környezeti eh, beruházást eh, hajtott végre. A széndiokszid kibocsátásunkat, az áramfelhasználásunkat csökkentettük. Ugyanakkor nem szeretem azt, amikor emberek azt mondják, hogy, hogy takarékoskodjunk, és a következő mondatban azt mondják, hogy kinek a költségvetéséből, és nem a sajátjukból. A takarékosság persze azt jelenti, hogy a saját pénzünkkel takarékoskodunk, és nem másokat akarunk erre fölbuzdítani. Tehát, ha az audit hoz jó eredményeket és ötleteket arra, hogy hol és mit lehetne még megtakarítani, akkor éljünk ezekkel, de itt is konkrétumokra van szükség, nem általánosságokra. Ami az eljárást illeti. Csak májusban kell szavaznunk, ez igaz. Bőven lesz addig még ülésünk, és remélem, hogy addig közös nevezőre jutunk. Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy az elnökség és a mi véleményünk pregnánsan eltér egymástól de hát majd még jönnek az előzetes egyeztető bizottsági ülések, és meglátjuk, mi történik. Szerintem az elnökség most sok olyasmit javasol, ami szerintem túlzó, és kénytelenek leszünk majd a fék szerepét játszani a következő hónapokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga. Hozzáteszem, mindehez, bár ezt a felvezetésében Helga is megfogalmazta, tehát hozzáteszem mindez, hogy a fejünk felett ott van Damoklesz kardja a bérekkel kapcsolatosan, a számlevő, illetve a bíróságnak a döntése, amely visszamenőleges hatályú bírósági határozat lehet, ezt ne veszítsük szem elől. No, hát akkor ott tartunk, hogy úgy tekinthetjük, hogy a négyes pontot kivégeztük. Elnök úr, lenne egy kérdésem, lehetséges ez? Azt szeretném megtudni, hogy a 14 millió, amely a parlamenteket illeti, illetve a 135 millió, ez visszamenőleges 2010-re vonatkozó adat, vagy pedig 2011-esre vonatkozó számok. Kedves kelege, nem tudhatjuk. Mind addig, amíg a bíróság nem hozta meg a határozatát, nem tudhatjuk. Egy biztos, hogy van egy kockázat mégpedig az, hogy a bíróság határozata nem csak 2011-et, 2010-et vonja be a körbe, hanem még a 2009-es évnek a végét is. És itt van igazán a nagy nehézség itt olyan, olyan előirányzatokról van szó, amelyeket nem lehet átvinni egyik évről a másikra. 2009-re már nincsen előirányzat, 2010-re Tehát amennyiben a bíróság 2010-nek a végén dönt a kérdésről, akkor a 2011-es költségvetésben kell megtalálnunk a forrást a bérekre vonatkozóan, visszamenőleges hatállyal a 2010-es és 2009-es évekre vonatkozóan. Ezt mindenképpen tartsuk szem elől, legyen ez teljesen világos. Most pedig áttérnénk az ötös potra, nagyon röviden, itt a carry oversekről, az áthozatokról lesz információ, de először Súlyán László által, utána pedig Vladimir Mank által. Súlyán úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg úgy érzem, hogy ami a bizottság költségvetését illeti ebből a pontból, azzal kapcsolatban nincs szükség hosszas vitára, figyelembe véve, hogy az átvitel az Európai Bizottság jogkörét képezi, és igazából csak tájékoztatni kötelezettek bennünket. Ha megengedi elnök úr, azért szeretnék néhány kérdést feltenni az Európai Bizottságnak. Alapvetően két kérdést. Az első, azzal kapcsolatos, hogy március közepe van, és a rendelet értelmében az elő, a tavalyról idénre való előirányzat átvitelt március végéig le kellene bonyolítani. Az a kérdés, hogy vajon ez életszerű, megvalósítható, kezelhető -e? És egy másik kérdés, Egyes határozatok tavaly születtek, és öt határozat ...2010 januárjában kellett volna, hogy megszülessen. Most március van. Konkrétan miről is beszélek? a 0504-0501-es költségvetési sor. És azt hiszem, hogy valamivel jobb lenne, hogyha márciusban olyan papírt kapnánk, ahol januárban született döntéseknél nem jövő idő szerepelne, hanem múlt idő. Tehát úgy szerepelne, hogy januárban született a döntés, vagy nem született a döntés. Mindenképpen a határozat kimeneteléről tájékoztatást kapnánk. Végül is csak érdeklődésből teszem fel ezeket a kérdéseket, mert igazából mi csak elismerhetjük, nyugtázhatjuk, hogy a bizottság ezt az átvitelt lebonyolította. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, nincs kérdés. A bizottság kívánne kiegészítést tenni, választ adni. Köszönöm, elnök úr. Surján úr a kötelezettségvállalási előirányzatok átvételével kapcsolatban elmondta, hogy március 31-éig kell, hogy lebonyolódjon ez, ez teljesen helytálló. Szeretném elmondani, hogy hol tart a bizottság. Nos, majdnem 80 százalékát az kötelezettségvállalási előirányzat átviteleknek sikerült lebonyolítani, lekötni, és a március végéig hátralévő időben a maradékot is elvégezzük ez a helyzet, ha jól írtam fel, azzal a jogcímmel is, ami említett Súrján úr vidékfejlesztés témájában, itt is hasonló a százalékos arány, mint a többinél, tehát körülbelül három negyedét sikerült már ö, lekötni, vagy kötelezettséget vállalni rá. Ami a kérdés többi részét illeti, javaslom, hogy egy táblázat készüljön majd, amiből ezek az adatok világosabban kiderülnek a jövőben. köszönöm szépen. László nem kommentálja. Vladimir Mankához fordulok, aki szintén az átvitelekkel, a carryoverekkel foglalkozik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Szeptember másodikán a Költségvetési Szakbizottság jóváhagyta az Európai Ház megvásárlását Budapesten. Nyilván mindjárt emlékeznek rá, de ezt az pénzösszeget, ezt a keretet nem használták fel az előirányzott célra az év végéig, ezért nem automatikus átvitel vonatkozna erre az előirányzatra. Ahogy a bizottság képviselője mondta, március 31-ig kell ezt lebonyolítani, ez csak technikai kérdés, nem hiszem, hogy problémás lenne, mindenképpen javaslom, hogy fogadjuk ezt el. Köszönöm szépen, nincs kérdés, nincs észrevétel, ezt a pontot lezárhatjuk, és akkor átérhetünk a 9. pontra, és Utah Hawk Fesztivál kezdődhet. Igen, Utah Festival, ami a 9-es ponttal kezdődik, mégpedig az európai, illetve hát három különböző hatóság létrehozásával a pénzügyi felügyelet terén. Utah. Köszönöm szépen. A 9-es, 10-es, 11-es pontokról fogok tehát beszélni. A három európai ö, ö, pénzpiac felügyeletről lesz szó, az Európai felügyeleti Hatóságról, a Bankfelügyeleti Hatóságról és a biztosítási és Foglalkoztatói Nyugdíjfelügyeleti Hatóságról, a 9-10-11-es pontokról. E három hatóság, három ügynökség, több éves követelést teljesítenek a pénzpiacok megfelelő rendszerbe foglalt felügyeletét kell, hogy ellássák. Nos, ez a három hatóság nem csak úgy jön létre, hanem abból, ami már eddig is létezett. Különböző felügyeleti bizottságok léteznek, és hálózatként európai felügyeleti hálózatként működnek. Ez a három új hatóság több felügyeleti jogkört és erőforrás kell, hogy kapjon, mint az eddigi hálózatok, mégpedig a belső piac szellemének megfelelően. Hát a belső piac működése alapján nem véletlenül beszélek a belső piacról ugyanis az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az új hatóságok a tagállamok szintjén is működhessenek. Ez nagyon jó gondolat az Európai Bizottságtól. Nekünk nem is feladatunk, hogy ezt felülbíráljuk. A gazdasági szakbizottságban ülő kollégák konzultáltak ezzel kapcsolatban. Nekik kell erről jelentést készíteniük vagyis az Európai Bizottság három különböző javaslatáról három jelentés készül, három különböző raportőr készíti ezeket. Jó, akkor most térjünk rá a saját feladatkörünkre, a saját missziónkra. Ezek az ügynökségek, ezek a hatóságok az 1A fejezetből kapják a pénzt. Itt találjuk a különböző szakpolitikákat, ennek felel meg a hagyományos eljárás, mihelyt új ügynökség vagy hatóság jön létre, vagy kibővül valakinek a jogköre, akkor onnan kap pénzt. Tehát mihelyt a három hatóság létrejön, 150 millió euróra lesz szükségük 2011-2013 között, de ezt a teljes összeget nem kell a mi költségvetéseinkből kigazdálkodni a jelenlegi pénzügyi időszak végéig a tagállamok a kofinanszírozásból kireszik a részüket az elképzelés szerint. 90 millió eurót finanszíroznának a tagállamok e három évben, és mi pedig 60 eurót adnának, adnánk bele a saját költségvetés, Európai Uniós költségvetésünkből. Az Európai Bizottság 270 fő felvételét javasolja a három hatósághoz, a szervezeti felépítés, ehhez meg kell várni a jogi aktust, hogy jobban lássuk, hogy hogyan is akarják működtetni őket. A lényeg az, hogy AD státuszok jönnének létre, nagyon jól képzett, magas képesítésű szakemberek dolgoznának ezeknél a hatóságoknál. Tényleg nagyon magasan képzett emberekre van szükség, és egyértelmű, hogy nagy szaktudással lehet csak ellátni a pénzpiacok felügyeletét. Ezeknek az embereknek jobban kell tudni működniük, mint azok, akik jelenleg a pénzpiacokon működnek. Rögtön látniuk kell, hogyha valami nem működik. Na most, hogy is néz ki a menetrend? A tervezete április 7-e, 8-án fogjuk itt megismerni. Mérehatóan megvitatjuk. Április 12-ig vitázunk a módosítókról, 27-én szavazunk, a gazdasági szakbizottság, mint illetékes szakbizottság május végén fog csak összeülni, hogy véglegesítse dolgokat. Elnök, köszönöm szépen, Kozlik úr kérte a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Haugasszonynak, Kiváló a javaslat, a teljesen egyetértek az ő álláspontjával, ismertetésével. Rá kell mutatnunk, hogy az európai felügyeleti hatóságokról szóló rendelet tervezett minden a finanszírozásra vonatkozó részletet tartalmaz, alapvetően szerepel benne annak meghatározása, hogy mit kell finanszírozni, és azt is meghatározzák, hogy milyen munkahelyek jönnek alapvetően létre a különböző kiadási jogcímeknél a feladatkörök leírása még ideiglenes, minden e, évben újra meg kell ezt határozni a kezdeti időszakban. A szlovák banszövetségek, e, pénzügyminisztérium, segítségét kértem ahhoz, hogy a kiadások helyességét ellenőrizzük. De úgy gondolom, hogy európai szintű konszenzus jött létre az Európai Bizottság javaslatát tekintve, úgyhogy azt hiszem, hogy széles körül az egyetértés a kapcsolatban, hogy szükség van ezekre a hatóságokra, bizonyos jogszabályi változásokra is szükség lesz, egy sor módosítót fogunk majd benyújtani, a szlovák hatóságoknak is vannak észrevételei, illetve többi tagállamban is valószínűleg harmonizációra lesz szükség. Köszönöm szépen, Júta nagyon jó munkát végzett. Elnök, nincs észrevétele, Júta? Jó, akkor úgy tekintjük, hogy a 9-10-11-es ponttal foglalkoztunk, ami a 12-es pontot illeti. A közlekedési végrehajtó ügynökség kapcsolatban van egy lokációs terv, de még nem ismerjük az összes részletet. Jutta. Igen. Nem régiben a bizottság elküldte a dokumentumot, a jelentést. Köszönöm szépen ezt az anyagot. A végrehajtó ügynökségek épületeinek kérdésével kapcsolatban Olmájer asszony mindenképpen kérdéseket tett fel az Európai Bizottságnak. Olmájer asszony most sajnos nem tud hozzászólni ez a témához, úgyhogy el kell halasztanunk a következő ülésre ezt a témát. Természetesen jóvá hagyjuk, vagy elutasítjuk ezt a javaslatot utána majd. Jó, tehát akkor hadd ismételjem meg, hogy ez nem előítélet, ez nem megy elébe a döntésünknek. Pillanatilag nem tudjuk megmondani, hogy jóvá hagyjuk-e, vagy nem ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, júta. Most egy olyan pontra térünk át, ami 12A számot kapta. Eszmecsere a kontroll és menedzsmásról a nagy jelentőségű projektek esetében havonta beszámolót kapunk Godmanis úrtól. Kívánna észrevételt tenni, kérdéseket feltenni az Európai Bizottságnak? A válasz igen, úgyhogy nagy figyelemmel hallgatjuk Önt. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első dolog az, hogy elnézést szeretnék kérni a tisztelt képviselőktől, akik még mindig nem kapták meg a táblázatokat, mert ugye itt a számok a legfontosabbak. Nincs nagy különbség, hál' Istennek, az én számaim és a bizottság számai között, inkább a metodika tér el. Ennél az oknál fogva úgy tudom, hogy a regi és a budget főigazgatóságok kollégákkal folytatott megbeszéléseim alapvetően megvilágították a kétes kérdéseket. És áprilisban meglátjuk, hogy a bizottság hogyan ítéli meg a 2006-os pénzügyi terv abszorpció és arányát mielőtt 2013-tól egy új pénzügyi terv indulna és azt ugye el kell kezdenünk tervezni. Melyek a főbb jellemzők? A szembevőszék tanulmánykészítését kérte, rendelte meg azzal kapcsolatban, hogy három év elteltével ebben a pénzügyi tervben mennyi pénzt használtak fel, és össze kell hasonlítani a korábbi pénzügyi időszak első három évvel. Sajnos fele olyan jó a felhasználás, mint korábban. 17,1% az összes tagállamra vonatkoztatva. 2000-2006-osban 24% volt az első három év abszorpciós aránya, tehát fele olyan jó a teljesítés. Ennél az oknál fogva a bizottság bizonyos intézkedéseket tett a helyzet javítására. 2009-ben módosítások történtek a szabályokban, és 6,25 milliárdot utaltak ki többlet előlekként a tagállamoknak. Ez persze a matematikai eredményeket javítja, de a programok teljesítésének eredményeit nem. Ugyanis a kifizetések három dolgon alapultak. Egyrészt előleg kifizetés, ugye ez nem tükrözi a teljesítés színvonalát, ez a programok előkészítését szolgálja. Aztán van az előfinanszírozási összeg, és utána jönnek az interim kifizetések, vagy időszakos projekt közbeni kifizetések. még mindig két különböző rendszer működik. Nagyon bízom benne, hogy ezt megszüntetik. A 2006-os bizottság nagyon rugalmas volt, lehetővé tette a tagállamoknak, hogy határidőket kitoljanak, azzal kapcsolatban, hogy hogyan költötték el a pénzt. Amikor megnéztem a számokat, azt a is szűrtem le, hogy a regionális és szociális alap esetében 2,5 milliárdot nem abszorbáltak, hát ezt vissza kell fizetni a befizetőknek. Viszont kiderült, hogy elvileg a tagállamok követelhetik a pénzek kifizetését, és így 95%-os abszorpciós arány jön létre, és akkor megkapják a teljesítési jelentést. Ez csak elmélet, bízunk benne, hogy az az ország, amelyik 2009. júniusában elérte a 95%-ot, nem értjük, hogy miért nem követelte ezt. Szóval az országoknak, tagállamoknak fel kell készülniük ennek a pénznek a lehívására, a szociális, regionális, kohéziós alapban részletesen szerepel soronként, hogy milyen előirányzatokat utaltak ki. majdnem 5 milliárd euróról van szó, ami óriási pénz. Két dolgot miért nem feltétlenül kell összekötni. A kohéziós alap működik az idén is, 18% a teljes abszorpció az összes ország esetében, de vannak olyan országok, amelyek kevesebb pénzt használtak fel, mint az új és a régi alapok némi ellentmondást eredményeznek. Úgy gondolom, hogy eh, a bizottság eh, rugalmassága pozitív, nem negatív az elején azt kezdtem gondolni, hogy a lusta országokat segítik, de nem ez a helyzet. Szerintem jó az, hogyha az egész pénzt lehívják. Hogyha 2007-2013-as helyzetet nézzük, azt kell, hogy mondjam, bizonyos elveket figyelembe kell vennünk, és egy dolog világos, a kezelési vagy menedzselési kontrollrendszereket EC minősítéssel kell ellátni. Tehát csak minősített intézetek végezhetik ezt a munkát, és ez meg is történt, a tagállamok ebben nem késlekednek, ami az operatív programokat illeti, nagyon nagy többséggel fogadják el őket, gyakorlatilag mindegyik EC jóváhagyott, csak a, ott van probléma, amikor több tagállam vesz részt egy programban. Ez mindig így volt, ez mindig rossz dolog volt. Amikor több ország egy program, akkor rossz dolog. De azt kell, hogy mondjam, hogy január 1-től március 1-ig a projekt közbeni kifizetések sokban javultak, 50%-os a javulás, három hónap alatt a regionális és kohéziós alapoknál, a három év után, és 20% a szociális alapnál. Tehát a 13 százalék után a szociális alapnál 14 százalék, illetve a regionális alapnál 12 százalék, tehát ezek a számok javulni fognak. a költségvetési problémák kicsi eltérnek a regi problémáktól, mert a regionális politika az egy kicsit más. De hadd kérdezzem meg a bizottságtól, hogy mi a helyzet azokkal az országokkal, hogy időnként egy eurót sem vettek fel, máskor meg több száz milliót. Mi a helyzet velük? És van itt összefüggés azzal is, amit Súrján úr mondott nemrégiben, hogy rengeteg papírt adnak be a tagállamok adott hónapokban a bizottságnak, és a bizottságnak nagyon gyorsan kell cselekednie, mert közeledik az év vége, hogy a pénzt kifizessék máskor pedig nem így történik. Hogyha azt látjuk, hogy több milliárdot kell kifizetni mondjuk 20 nap alatt, az technikailag nem könnyen valósítható meg. Végeredményben azt kell, hogy mondjam, hogy hiszek benne, hogy az Európai Bizottság jól fogja értékelni a számokat, ezért elnézést kérek, én a saját számaimat mondtam, nem nagyon térnek el, de talán helytállóbb lesz a bizottság pontos válasza. Végeredményben nincs ellentmondás az attitűdben. Ami a holnap megszavazandó véleményt illeti, nagyon alaposan megvitattuk, és szerintem a tanácsnak a javaslatát kell követnünk, de ez már egy másik sztori, egy másik téma, nagyon hosszú történet. Hogyha konkrét kérdéseik vannak, akkor államonként vagy összességében meg tudom válaszolni őket. De azt mondanám, hogy az európai közösségtől per capita legnagyobb összeget abszorbáló országok nem annyira aktívak. Ennek semmi köze a GDP-hez, a költségvetési hiányhoz ami azoknak az országoknak az esetében, akik több pénzt kapnak, nagyobb a szándék, nagyobb az erőfeszítés. Vannak olyan országok, akik aktívabbak voltak az előző pénzügyi időszakban, mint most. Kérem a bizottságot, hogy vizsgálják meg ezt a helyzetet. Áprilisra el kell készülni annak a tanulmánynak, amit a számvevőszék készített egyes országok esetében az elektronikus rendszer hónapokra blokkolta a kifizetéseket, ez nagyon rossz. Meg vannak olyan helyzetek, ahol több hatóság egymással rivalizál és késlelteti a kifizetéseket, meg a regionális hatóságok nem olyan aktívan hívják le a pénzeket és egyes országok, egyes új tagállamok nagyon rossz helyzetben vannak. mert a menedzsmentes kontrollrendszerüket a bizottság nem hagyta jóvá. Nagyon kicsik a kifizetések. Nagyon kicsik. Mindenképpen lesz erre hatása. Hogyha valakinek kérdése van, nagyon szívesen válaszolok. Rendben, köszönöm. Szúrján László kérte a szót. Köszönöm szépen. Az EPP támogatja a jelentés szerzőjét, ez világos. Egy bajunk van csak az egyes számú módosítóval, amelyben az hangzik el, hogy a bizottság nyújtson be módosító költségvetést. A mi értékelésünk szerint ebben a helyzetben nincs szükség költségvetés módosításra. és többféle megoldás létezik, például részenkénti szavazásban a második részét elfelejthetjük ennek a szövegnek, vagy ha a szerző együttműködésre kész, akkor nyitva hagyhatjuk a kérdést, és a költségvetés módosítás kifejezés után oda beszúrhatjuk, hogy amennyiben szükséges. És akkor nem okozunk magunknak bajat, bajt. Az persze más kérdés, hogy ezt most carryoverként vagy előzetes kifizetésként kezeljük. A költségvetés módosítás jelenlegi szabályok szerint nem szükséges, de változhat a helyzet, nem tudjuk, hogy mi hazajövő, és ha megoldás ötletekre van szükség, akkor én azt javaslom mindenképpen, hogy tartsuk meg a fő gondolatot, de ne blamáljuk magunkat költségvetés módosítással márciusban, ami e, senkinek sem túl vonzó gondolat ilyenkor. Elnézést, László, de a te a, a, nem a 12 ához szóltál hozzá, de ha nem tévedek, a szerző már a holnapi témákról is beszélt, és én erre akartam reflektálni. Nyilván és következésképpen itt az egész éjszaka a rendelkezésükre, hogy megállapodásra tudjanak jutni holnap reggelig. Rendben. A bizottság kíván -e reagálni, nem akar reagálni, Köszönöm szépen, ha nincsen több észrevétel ezzel kapcsolatosan, és akkor most átérünk a napi rend utolsó pontjára Inge Kressler kérte, hogy vizsgáljuk meg a hetes pontot ma délután, és ne hagyjuk ezt holnapra. Tehát itt arról van szó, hogy a pénzügyi, a költségvetési rendeletnek a módosítása hogyan is történjen. Igen. Köszönöm, elnök úr. Felhasználom a lehetőséget, hogy itt most teljes körű tolmácsolás van, hogy néhány részletkérdésre kitérjek. Három részből áll ez a revízió. Az első kör már zajlik a Lisszaboni szerződés tükrében. Lesz egy második módosítás a külügyi szolgálat miatt, és a három éves turnusszerűen bekövetkezendő reformok miatt is kell majd konzultálnunk a bizottsággal, és a bizottság is majd a saját szolgálatai között ezt elindítja. Ezt a vitát. Van néhány átfedés a Lisszaboni szerződés és a külügyi szolgálat által motivált változtatások között, és az intézményközi megállapodás által generáltak közül. Egy biztos, hogy minden revízió, mind a három revízió ugyanazt a cikket dolgozná át, és nem profi megoldás ez így egyébként, ilyet még nem éltem meg képviselőként, de ezt csak mellesleg jegyzem meg. Például az egyes szik, amely most az első reform részben is, meg a másodikban is, meg a harmadikban is külön-külön átírásra kerül, ezeket össze lehetne fogni, nem tudom, hogy ezt miért így javasolják. A Lisszaboni szerződés kapcsán ugye a vészköltségvetésre vonatkozó passzusok technikai módosítást igényelnek. Az egyeztetés a tanácssal, a bizottsággal már megtörtént ebben a kérdésben. És így ez a szöveg most nyilván nem hoz nagy újdonságot, de majd ha a második dokumentum is megszületik, akkor már jó ezekről tudni, hogy milyen átfedések lehetnek a második csomag és az első csomag között. Megint ugye az első cikk, a, az alkalmazási kör. Itt a 30-as cikk transzparenciára vonatkozó kitételével van átfedés, és a 31-es cikkkel is legalább ezekkel számolnunk kell, hogy ezek átfedésben vannak egymással. Aztán ami a nemzeti nyilatkozatokat illeti, és ez nekünk nagyon fontos téma, akkor ha most itt megint arra a mezőre vezünk, hogy mindenkinek az apró kis igényét megpróbáljuk átültetni a szövegbe, akkor majd kiderül, hogy túl későn születik meg a szöveg, és majd maga a szöveg lesz átülthetetlen és nem fogunk megegyezni. A nemzeti nyilatkozatok kérdése egyelőre nincsen benne a dílben, és taktikai szempontból számunkra ez hátrányos, mert így nem tudunk máshol majd beleszólni már a szövegbe. Mindenképpen az első reformcsomag kapcsán kell elmondanunk azt, amit akarunk. Nem szabad mindazt a második vagy harmadik körre hagyni. Röviden elmondanám, hogy hol tart jelenleg most a tárgyalás a külügyi szolgálat ügyében. A Steering Committee, az irányító bizottság összeült, felállt, az elnökség alá van rendelve, és engem a második ülésére is meghívott ennek a grémiumnak. Március 24-én lesz ez. Itt frakciók fölött megpróbál a parlament közös véleményt kialakítani. Eston asszony a koreperrel tárgyal ebben a pillanatban, de a parlamenttel nem. És Eston asszony parlamenti kapcsolatai ö, egyelőre kimerülnek abban, hogy majd eljön a meghallgatásra. És bennem így kérdőjelek merülnek föl, hogy hogyan fog majd Rapkai kolléga a Júri Bizottságban, és én itt a Költségvetési Bizottságban érdemben ehhez hozzászólni, hogyha velünk senki nem beszél. Valahogy az a benyomásom, hogy itt a reformcsomag kapcsán a tanácssal az alapító szerződésről tárgyalnak, és megint a parlament ki van hagyva, de minket mindig csak a döntésekről tájékoztatnak. Ez nem fog működni hosszú távon. Az irányító bizottság abban egyetért, hogy valódi külügyi szolgálatot akarunk, olyan értelemben, hogy mindent integrálunk benne, ami eddig külügyi vonatkozású volt az EU politikái között, mint például a szomszédsági politika, regionális politika, és így tovább. Fejlesztési politika. Ebben egyetértés van, és ezzel mi is egyetértünk. De azon kell lennünk, hogy a külügyi bizottság a bizottság részeként fizikailag is ott valósuljon meg, és ilyen értelemben független legyen a tagállamoktól, az alaphoz hasonlóan. Az alap ugye a bizottsághoz tartozik, de saját autonómiája van, saját személyügyi felelőssége van. Az alap főigazgatója felel a tanács felé, és Eston asszonynak is valami hasonló funkciót kéne betölteni a külügyészolgálat élén. Ö, tehát egy új intézmény létrehozásával nem értünk egyet, és a többség is ível ezzel. A bizottság részeként képzeli el a többség a külügyi szolgálatot. Mm, aztán persze nagyon sok kérdés fog felmerülni még itt, hogy az egyes külügyi kérdése kapcsán, ugye melyik költségvetési sorra hivatkoznak majd, vitathatatlan, hogy intézményközi szervezetről van szó, és ilyen értelemben kell a költségvetését is megfogalmazni. De ne adjuk ki még a lapjainkat túl korán. A kompromisszum lényege hosszú távon az kell, hogy legyen, hogy ha ez egy sui generis intézmény, akkor ilyen legyen a költségvetése is. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy alakul majd tovább a kérdés. Jó lenne, hogyha a bizottság nyíltan megtárgyalna velünk minden opciót időben felőlem akár lebutítva néhány egyszerű opcióra, hogy a parlament dönthessen felülük, de mindenképpen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében a külügyi szolgálat mindenkit kell, hogy szolgáljon, és ilyen értelemben minket is meg kell hallgatni. És mindenképpen el kell érnünk, hogy a bizottság részeként valósuljon meg. Remélem, hogy az amúgy is meglévő bizonytalanságot most akkor még nagyobbá fokoztam a kollégák körében. A téma nagyon ködös, de sajnos így van, ezt tudatosan ö, adtam így elő, mert ö, úgy érzem magam, hogy hátsó padra vagyunk ültetve, ültetve akik mindig későn kapják meg az információt. Köszönöm szépen, Inge, hogy hozzájárultál nem ö, ahhoz, hogy még, kevés, még inkább ködös legyen a dolog, mert pont, hanem pont ellenkezőleg ahhoz járultál hozzá, hogy a kollégáink fejében minden sokkal világosabb legyen. Igen, Helga szót két, mindjárt megkapja. Összetett helyzettel van dolgunk. Mint hogy a Lisszaboni szerződésnek a végrehajtásához szükség van arra, hogy egy sor alkalmazást igénylő, alkalmazást biztosító, végrehajtást biztosító szöveget jóváhagyjunk, jogszabályt, és új intézmények, ügynökségek kell, hogy létrejöjjenek. Azok intézmények, amelyekről beszéltünk, és amelyekről Jutta beszélt, nem bonyult a dolog, ehhez értünk. Viszont a külügyi szolgálat, ez egy új-új állatfaj, és mint a Inge is emlékeztetett rá, léteznek ilyenfajta intézmények, mint az OLAF és egyéb intézmények, de ezzel együtt mindez politikailag rendkívül összetett kérdéskör. Hol tartunk? Ott tartunk, hogy egyelőre az Európai Bizottság és a tanács egyeztetnek ezekről a kérdésekről Esten asszonyal leginkább, mint hogy tulajdonképpen ő hát kettő funkcióban van, gyakorlatilag a tárgyalóasztalnak mindkét oldalán ő ül, egyik oldalon felvett valamit, a másik oldalon pedig saját magának válaszol, hogy nem ért egyet a korábbi felvetésével. Nos, aztán ott vagyunk még mi is, és a parlament, a parlamentnek a legfelsőbb szervei úgy döntöttek, hogy egy steering committee-t, vagy steering groupot hoznak létre, azért, hogy egy hangon tudjunk megszólalni, akkor, amikor majd tárgyalni fogunk ezen kérdésekről. Egy biztos, hogy a parlamentnek a hatásköre rendkívül jelentős, ez a költségvetési hatáskör, és ezt a hatáskört a Lisszaboni szerződés tovább erősítette a korábbiakhoz képest. Felmerül majd egy kérdés. Néhány hét vagy hónap múlva. Most még nem tudjuk a választ rá. Ez a kérdés pedig a következő. Melyek lesznek azok a témák, azok a jogszabályok, amelyek meghatározzák majd a kérdések megválaszolását az intézmények között. Már e, e tekintetben egészen biztos, hogy elkerülhetetlen, hogy egy szkenderre kerüljön sor az intézmények között. A csomagba mit is fogunk bele vinni bele, tenni abba, amely a, a Lisszaboni szerződéshoz létre, és ezzel kell, hogy majd foglalkozunk a tanácssal együttműködve. Vannak persze a különböző megállapodások, az átmeti megállapodások, amelyekről megállapodtunk az év végén 2009-ben, aztán jön a három éves felülvizsgálat, aztán jön mindaz, ami kapcsolatos a Lisszaboni szerződése, aztán jön az Európai Külügyi Szolgálatnak a felállítása, amelyhez egy sor új jogszabályt kell felállítani, és mindehez majd majd hozzájárul az is, hogy a külügyi szolgálatnak a személyzete milyen jogállás szerint fog működni, aztán jön a midterm review, a költségvetési három év utáni felülvizsgálat, és itt tovább az egyéb intézményeknek az esetében, és a bizottság esetében. Tehát egy biztos, hogy lesz majd egy olyan szakasz, amikor már ki kell, hogy terítsük a kártyáinkat. Vannak olyan kérdések, amelyek tekintetében könnyen meg tudnak az intézmények majd állapodni. Itt például a pénzügyi felügyeletnek a témája az, amely megemlíthető, ezt tekintetben szerintem meg tudunk majd állapodni konszenzusos módon nagyobb politikai válság nélkül az intézmények között ezzel szemben lesznek olyan témák, amelyek sokkal kényesebbek, és amelyek sokkal bonyolultabb egyeztetéseket igényelnek, és nyilvánvalóan kiki előáll majd a saját csomagjával, és ezek csomagokban kell, hogy legyen olyan elem, amely lehetővé teszi a megállapodást. Köszönöm szépen, hogy akkor most már világosabbá vált ez a kép. Egy biztos, hogy látjuk a fekete felhőket is, és az is biztos, hogy a későbbiek során még újabb és újabb fekete felhők fognak torlódni, úgyhogy mindenképpen a meteorológiai előjelzéseket kövessük nyomon éberen. Helga. Igen, meg szeretném köszönni Gressler asszonynak, a jelentés szerzőjének az elvégzett munkát. És amit általában a külügyi szolgálattal kapcsolatban elmondott, vagyis azt, hogy a bizottság jó lenne, hogyha tájékoztatna minket a különböző opciókról, ezzel különösen egyetértek. Ez egyébként nem csak ö, ö, nekünk szívügyünk, hanem az egész ö, európai közvéleménynek is az kell, hogy legyen, hogy lássuk közvetlenül, hogy milyen kompetencia viták zajlanak az intézmények között, miközben az külügyi szolgálat készül nem mindegy, hogy a, ez a költségvetés módosításában nyilvánul-e majd meg. Egy biztos, hogy Gresslasson egy témában mégsem értek egyet. Ugyanis a költségvetési rendelet kapcsán ezerszer elmondtuk már, hogy úgy kéne egyszerűsíteni az egész szabályt, hogy például a kulturális képzési projektekben egyszerű, átlátható, a polgárok számára érthető, felhasználóbarát módon szülessenek meg a szabályok, és ne legyen ö, frusztrálva az, aki bármilyen pénzre pályázatot nyújt be. És jó lenne, hogyha végre ennek a reménye megfogalmazódna, és nem csak a pazarlás ellen lépnénk föl, hanem a polgárbarátság, a polgárközeliség más aspektusait is megvalósítatnánk a bizottság által. Monsieur Geyer. Köszönöm szépen, Geyer úr. Danke, President. Ich, ähm, Köszönöm, elnök úr. Egyetértek a szerzővel, és köszönöm a munkáját. Egyetértek annyiban vele, hogy a különböző reformtörekvéseket egyszerre kell megvitatni gyakorlati értelemben ez ö, is ö, így észszerű, asszony elmondta a részleteket, hogy fölösleges ugyanazt a bekezdés újra meg újra módosítani a különböző témák kapcsán, hanem nyugodtan össze lehetne vonni a témákat. Politikailag és technikailag sem észszerű ez. Gressel asszonynak teljesen igaza van, és a Költségvetés Ellenőrző Bizottsággal erről egyeztetnünk kellene, hogy feltétlenül szükséges lenne az, hogy a külügyi szolgálat kapcsán a parlamentet ne tegyék a kispadra, ne csak tartalékjátékosok legyünk. Ez egy alapvető követelésünk, és nagy veszélyt látok abban, Trüppel asszony is utalt erre, hogy ha túl korán kiátszuk a kártyáinkat egy kényszer helyzet miatt, akkor a valós helyzetalakítási képességünk ezáltal csökken. A külügyi szolgálat megvalósításában nem tudjuk majd kellőképpen hallatni a hangunkat. Vagy ha hallatjuk is, túl későn, vagy túl korán. Szóval nagyon be kell lőni, hogy miközben a tagállamok is vitatkoznak egymással arról, hogy a külügyi szolgálataik mely részeit telepítsék át az európaiba, és egyáltalán hozzájáruljanak-e és hogyan a külügyi szolgálat létrehozásához. Közben ne felejtődjék el az az aspektus, hogy itt demokratikus kontrollra is szükség van. Egyébként azt is támogatnám, hogy egyezünk meg itt a bizottságban arról, hogy melyek azok a legfontosabb részei a reformnak, a költségvetési rendelet reformjának, amelyek számunkra annyira fontosak, hogy nem szabad elkapkodni őket, és amelyekről érdemben el kell gondolkodnunk, a saját eljárásainkat is persze szem előtt tartva, hogy mire mennyi idő szükséges. Mert ha jól értettem, ami elhangzott, ugye a második csomag megvitatása zajlik már más gréniumokban, miközben még az elsőről sem reagáltunk, elsőre sem reagáltunk. És itt is most ugye a, a köztes jelentés kapcsán az utolsó helyre került a napirenden a téma, és Inga, Inge is óvatosan fogalmazott, hogy azt szeretné, hogy a költségvetési rendeletbe fogalmazódjon bele, hogy ezeket a költségvetési tételeket ö, konkretizálni kellene. Engem más dolog aggaszt. Nem csak az, hogy ez hol jelenik meg a szövegben, hanem az, hogy ö, mennyire részletes és érthető persze a polgárok számára az egyes kiírások megfogalmazása, és, és persze az is, hogy mi ugyan itt elvárásokat támasztunk, a számvevőszék is azt akarja, hogy a, a programok, projektek egyszerűbbek legyenek, ugyanakkor mi magunk sem vagyunk képesek ennek az elvárásnak megfelelni. Hogyan tudunk gyorsan, transzparens módon dönteni? Tehát inge követelésével egyetértek, hogy legyen részletes a költségvetés tervezése, de nem rejti ez magában azt a veszélyt, hogy hogy még bonyolultabb, még áttekinthetetlenebb lesz a projektek megfogalmazása, és pont az a transzparencia, amire mi vágyunk, sérül. Nem volt erre még alkalom, hogy erről érdemben beszéljük, ezért próbálom itt gyorsan összefoglalni a szempontokat. Mindenképpen szükséges lenne szerintem, még mielőtt a költségvetési rendelet módosítása napirendre kerül, hogy az azzal kapcsolatos politikai prioritásainkat időben megfogalmazzuk. Tehát azt kérem ingétől magyarul, hogy a koordinátorokkal együtt adjon arra lehetőséget, hogy a saját elképzeléseinket, időtervünket is bevigyük a vitába, miközben nyilvánvalóan a többi intézménynek is megvan a saját időterve, és ők már tudják, hogy mit, mikor akarnak. Éppen ezért kéne minél előbb nekünk is intenzív vitát folytatnunk a témában. Köszönöm szépen. Gören Fermi a szó. Csak néhány pontosítást szeretnék kérni. Először is az időzítéssel a menetrenddel kapcsolatban. Én értem, amit Ingeborg Dressle mond, hogy problémás, hogy a pénzügyi rendelettel kapcsolatban három javaslat is van, és ezek részben átfedésben vannak, de ami a külügyi szolgálatot illeti, azt javasolja önt, hogy, ön, hogy várjunk addig, amíg a három éves felülvizsgálat lezárul, a pénzügyi rendelet többi részéről döntöttünk akkor beszéljünk csak a külügyi szolgálatról? De tulajdonképpen mi az ön szándéka? Ez az első kérdés. A második kérdés a bizottsághoz irányul, hogy mi történik most a külügyi szolgálattal. Úgy értettem, hogy egy csomagjavaslatot kapnánk pénzügyi rendeletre, munkatársi eldenra vonatkozóan, illetve a költségvetésre vonatkozóan. Most azt látom, hogy külön javaslatban érkezik a költségvetési javaslat, a pénzügyi rendeletre szóló javaslat, illetve a, a munkatársak szabályozására vonatkozó javaslat, akkor mi a javasolt menetrend, időzítés? Végül pedig a sui generis intézményről, vagyis hogy úgy jönne el létre a külügyi szolgálat, vagy pedig a bizottság berkein belül. Azt hiszem, hogy ez nem a bizottságunknak a feladata, mármint ezt eldönteni, hanem az alkotmányügyi szakbizottság, a külügyi szakbizottság együtt kell, hogy kidolgozzák erről az pontunkat. és úgy gondolom, hogy a bizottság, a parlament egyébként nyitott abban a tekintetben, hogy ez egy sui generis intézmény legyen, sokkal inkább, mint hogy a bizottság berkein belül működő, és a tanács véleményem szerint sosem fogadná el, hogy teljes mértékben a bizottságon belül alakuljon ki. Ennek persze megvannak a kiadásai a költségvetésre is. Köszönöm szépen, Gören. A bizottság kíván egy nagyon fontos kérdésekben még további megvilágításokat adni. Köszönöm szépen, elnök úr. Legutoljára elhangzott az, hogy a bizottság a staff regulation módosítására fog előterjesztést készíteni, amely lehetővé teszi azt, hogy a külügyi szolgálatot úgy töltjük fel, hogy olyan diplomátok, diplomaták vegyenek benne részt, amelyek, akik a tagállamokból jönnek, többek között ők lennének benne. És mindez a pénzügyi, a költségvetési rendeletre is kihalt. De ugyanakkor nem sikerül egy csomagot létrehozni a bizottságban, és most ott tartunk, hogy ennek a hónapnak, mint a márciusnak a végére alakul ki az a package, amelyet a bizottság elő fog terjeszteni, amely pedig a költségvetés módosítást illeti, amelynek a révén lehetővé jöhet az a költségvetési keret, amely létrehozhatja a külügyi szolgálatot. Nos, tehát ez ennek a megfogalmazása a későbbiekre várható. A költségvetés módosítás meg kell, hogy jelölje, hogy milyen átcsoportosítás történik majd az álláshelyeken, tehát a, nem csak a bizottságtól, hanem a főtitkárságtól, mármint a tanács főtitkárságáról fognak az új itt dolgozó személyek előállni. Három csomag lesz. Az első már jóvágyásra került, és ez azt foglalja magába, hogy a külügyi szolgálaton kívül a Lisszaboni szerződésnek milyen hatása van. A második csomagban pedig majd a költségvetési rendeletnek azon tételei lesznek jelen, amelyek kifejezetten és kizárólagosan a külügyi szolgálattal foglalkoznak. A harmadik csomag pedig nem kapcsolatos a Lisszaboni szerződése, hanem a három éves felülvizsgálathoz kötődik, amely nek a keretében a költségvetési rendelet módosítása kerül, azért, hogy tovább javítsuk a, a közösségi költségvetésnek a végrehajtását. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Inge. Köszönöm a szót. Kissé nehéz most a helyzetem, nem tudok minden kérdésre egyformán jól válaszolni. Tegnap az elnökök értekezletén ott volt Estonasszony. asszony meghívtuk, és én is meg voltam hívva oda, és valamennyi frakció vezető abban egyetértett, hogy a bizottság részeként szeretnénk a külügyi szolgálatot megvalósulni, látni. Ezt továbbra is fontosnak tartom. Lehet, hogy a fantáziámmal van baj, de nem tudom elképzelni azt, hogy hogy egyébként hogy tudjuk megoldni azt a számos jogi problémát, amely így is fel fog merülni a külügyi szolgálat kapcsán. Minden, tehát a többi megoldás csak akkor képzelhető el szerintem, ha a külügyi szolgálat kicsi lesz és nem kap pénzt, de nem ez a helyzet, nagy lesz és sok pénzzel fog rendelkezni, és költségvetési kérdéseket is fel fog vetni, és ezt nem döntheti el egyedül az AFET, a külügyi bizottság, hanem igenis költségvetési aspektusa is van a dolognak, és itt van ránk szükség. Ha önálló intézményként jönne létre, akkor nekünk költségvetőknek azzal kell számolnunk, és a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak is, és a számvevőszéknek is, hogy teljesen új struktúrákkal kell szembenéznünk. Látnunk kéne, hogy hogy néz ki a szervezet, milyen struktúrákat szánnak neki, milyen pénzügyi menedzsmentje lesz, milyen szerepe lesz. Minden még ködös, és így erről nem lehet dönteni. Egy biztos, hogy ha EU pénzeket költ a külügyi szolgálat, akkor EU köztisztviselőknek kéne ott dolgozni. És akkor hogy van az, hogy EU pénzekből most tagállami szakembereket fogunk fizetni? Ilyenre még nem volt precedens, és ne is legyen szerintem. Ugyanakkor a tagállamok nem akarnak ugye fizetni, vagy nem annyit, amennyit illene ilyen helyzetben nekik. Tehát most itt, amit felépítettünk tíz éven át, és viszonylag tiszta a helyzet a tekintetben, hogy az európai intézményeknek kidolgozhat. Most ezt mind-mind mind-mind romba dönteni az új elképzelés. De mondom, először látni kéne, hogy hogyan tervezik a külügyi szolgálatot belülről, hogy milyen struktúrája lenne, és, és mennyiben lehet egyáltalán a köztisztviselőkre vonatkozó európai szabályzattól függetlenül kezelni az ott dolgozókat. Szerintem ne lehessen, de ö, mindent látnunk kell az, hogy egyáltalán el tudjunk kezdeni gondolkodni erről. Ö, ezek az együttdöntést igénylő eljárások lesznek azok, ahol egyedül hallathatjuk a hangunkat, és közben semmilyen információval nem rendelkezünk egyelőre. És itt szó sincs a Lisszaboni szerződésből adódó szükségszerűségekről, itt a tagállamok döntöttek arról, hogy ezt létrehozzák és így hozzák létre, nem a Lisszaboni szerződés miatt. Ez csak duma ha a Lisszaboni szerződés lenne itt a tét, akkor már minket is bevontak volna. Tehát gondoltam, hogy ezt érdemes itt előrehozni ezt a témát, mert ezáltal is egy kis időt nyerünk. Mindenképpen sürgősen látnunk kéne itt többet. Sok múlik azon, hogy egyáltalán milyen befolyásunk lehet és lesz majd külügyi témákra parlamentként és persze költségvetési bizottságként. a költségvetési rendelet kapcsán pedig különösen nem lehet itt véglegeset leszögezni, míg nem rendelkezünk az információkkal. Jó lett volna, hogyha a nemzeti nyilatkozatokat is ö, szabályozzák ebben a szövegben, mert ezek amúgy se jutnak el hozzánk, és legalább akkor így eljuthattak volna hozzánk a jövőben. Elmar Brock is elmondta a magáét, és a többség lelkesedett is az iránt, de nem várhatunk többet sajnos a tanástól, mint amennyire eddig ígéretet tett, de mindent meg kell tennünk, hogy kicsikarjuk belőlük a minimális információt, mert egyébként tehát nincsen azzal bajom, hogy ezt akár sürgőséggel egyszerűsítve tárgyaljuk meg. A második reformcsomag számunkra persze a legfontosabb, ezért remélem azt, hogy azt hamarosan már megkapjuk, és mivel közben persze az egész harci helyzet naponta változik, ezért még különösen nem kezdhetünk döntéshozásba ebben a pillanatban. Tehát gyorsan kéne lépnünk, ugyanakkor várnunk kell sajnos most. Trüppel asszonynak pedig azt mondom, egyetértek én is azzal, hogy felhasználó barátak legyenek a programok. Ez a három éves revízió most tartalmazza ezt a, az aspektust végre. Azért, mert a bizottságot is elérték a panaszok. Jó néhány helyen Zsák utcába futott a bizottság, mert megpróbált szabályokat érvényesíteni, amelyeket például a kutatás területen senki nem vett be, és ez a nehéz helyzet most a tanácsot is elgondolkodásra késztette. Most modulokban gondolkodik a bizottság, hogy úgy írja ki majd a programokat, hogy a, a pályázó is modulonként, egyszerű modulonként építhesse fel a pályázatát, és talán ez a modell nem csak a kutatási projektekre, hanem más projektekre is alkalmazható és kiterjeszthető lesz. A rugalmassági szabályokon belül, ezek keretein belül szerintem támogatnunk kell ezt a modulos megközelítést, de erről is még csak kevés tudható. De itt jó irányt vett a dolog. Ami a költségvetés részletességét illeti, ugye az előző időszakban arra törekedtünk, hogy egyre részletesebb legyen a költségvetés. Én ezzel nem értettem egyet, ezért én akkor hallgattam, de most lám más veti föl ugyanezt a problémát, talán a nemzeti parlamentekben van olyan jó minta példa, amelyet mi is követhetnénk, hogy milyen szintig kell elmenni a költségvetés lebontásával. Mi pont ilyen okokból, tehát hogy ne tegyük túl bonyolultá a költségvetést, tekintettünk el a részletedéstől, a két szempont mindig egymásnak feszül. Van, aki részletesebb költségvetést akar, van, aki átláthatóbbat. Ami a külügyi szolgálat kapcsán Trüppel asszony szájából elhangzott. Arra még egyszer reagálnék. Látnunk kell, könyörgöm, hogy a saját intézményünk különböző bizottságai, az Európai Bizottság milyen alternatívákban gondolkodik, hogy egyáltalán ezeket egymással össze tudjuk hasonlítani. Az, amiben eddig betekintést nyerhettem, az édeskevés. Németországban egy utca névtábla kitételét jobban előkészítik, mint itt az EU-ban a külügyi szolgálat felépítését. Ez számomra megemészthetetlen és nem értem, hogy a bizottság, hogyha a saját, saját szakembereivel sem konzultál, és csak a tanácsnál van ez a téma, akkor itt egyáltalán milyen szerepe lehet a bizottságnak meg a parlamentnek. Itt végre valódi demokráciát kéne kicsikarni, ez nem csak a tanács ügye, nem csak a tanács szolgálata. Bien, merci. Jó, köszönöm szépen, Inge, és Látom, hogy a német kollégák milyen nagy érdeklődéssel követik ezt a témát, és hát felhívást intézek a többi képviselőtársamhoz, hogy ők is érdeklődjenek, mert ez egy nagyon fontos kérdés és nagyon szórakoztató, hogy amikor Inge tárgyal, és már az első cikk első soránál ellenvetései vannak, nos, ilyenkor garantált, hogy nagyon érdekes lesz a dolgok kimenetele. Hadd tájékoztassam önöket, hogy a koordinátorok a múlt heti legutóbbi ülésükön megállapítva, hogy mennyire zavaros a menetrendje a különböző bizottsági halasztások miatt a különböző csomagoknak, hogy Lewandowski biztossal eszmecserét kell folytatnunk, úgyhogy a következő ülések egyikén saját szájából fogjuk hallani Lewandowski biztosnak, hogy el az Európai Bizottságnál a továbbiakat. Köszönöm szépen a figyelmüket, ezzel berekeztem az ülést, csak a koordinátorok maradjanak a teremben, szűk egy óránk maradt, tolmácsolással a koordinátori ülésre. Köszönöm szépen.